Dear members, dear speakers, uh, ladies and gentlemen. Uh... Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök, és uh, nagyon örülök, hogy a uh, Schengeni együttműködésre szóló meghallgatásra eljöttek. A az európai menekült és migrációs válság során a tagállamok úgy döntöttek, hogy egyes tagállamok úgy döntöttek, hogy újra bevezetik a Schengeni határokon az ellenőrzéseket. Láttuk azt, hogy egyesek úgy reagáltak erre, hogy a Schengen végét érjük meg, mások úgy gondolják, hogy felül kell vizsgálni a Schengeni rendszert. Számos új témát kell fel, megvizsgálnunk a mai meghallgatáson. Az új határ és parti őrség ügynökség létrejött, az új Schengeni értékelési mechanizmus most már, már két éve működik, és új információs rendszerek kerültek annak tervezés alatt. Most a Schengeni terület jelenlegi helyzetéről szeretnénk egy kis áttekintést nyerni. Itt a parlamentben ezen a meghallgatáson meghívtunk bizonyos magas szintű képviselőket más intézményekből, ügynökségektől, egyetemekről, akik be fogják mutatni a tanulmányaikat. Nagyon komolyan vesszük a Schengeni kormányzás kérdését. Néhány héttel ezelőtt a, úgy döntött, kötöttünk, hogy egy libe munkacsoportot hozunk létre a Schengeni téma eh, ellenőrzésére. Egy eh, korábbi jelentéstevőnk mm, elnököl eh, ezen, és ő is itt van és ő is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a parlamenti ellenőrzés ebben a témában. Most, ami pedig a procedúrát illeti, három panelt terveztünk, amelynek, amelyeknek a végén kérdésfelelet lesz, és kérem, hogy ne felejtsék el, hogy közvetítjük interneten az ülést, és felveszünk minden hozzászólást. Sajnos finn nyelven nincs tolmácsolás, mert a finn kollégák nem érzi, tolmács kollégák nem érzik jól magát, mondja az elnök. I would also uh, want to add that in terms of the speakers this afternoon, um, Commissioner Abramopoulos... No, sok szeretettel köszöntöm uh, Abramopoulos biztos urat, sajnos vissza kell menni egy luxemburgi ülésre. Nagyon örülünk, hogy eljött mégis hozzánk, és egy kicsit át szaptuk a programot, az ő bevezetése vagy előadása után lesz egy kérdésfelelet forduló, hogy ő a következő programjára is odaérjen. Remélem, hogy ez mindenki számára elfogadható. Ezzel a kis változtatással akkor rá is térnék az első panelre, és sok szeretettel köszöntöm még egyszer Avramopoulos biztos urat. Márciusban az Európai Bizottság bemutatta a Back to Schengen című közleményét az Európai Bizottság biztosa, most el fogja nekünk mondani, hogy hat hónappal ezután a Schengeni térségre mi jellemző, az ezzel kapcsolatos, tehát a közleményt megtalálhatják a háttéranyagok között, és sajnos el kell mennie tehát a biztosnak, de Belinda Pike, a bizottság magasrangú tisztviselője itt marad a kérdésekre, ő is tud majd válaszolni. További késlekedés nélkül meg is adom a szót Avramopoulos biztos úrnak, Dimitris, tessék. Köszönöm szépen, Claude. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek Robert Kálnyák ül itt mellettem, a e, szlovák köztársaság belügyminisztere. Őt is sok szeretettel köszöntöm. Tisztelt elnök úr, nagyon örülök, hogy megszervezték ezt a meghallgatást Schengennel kapcsolatban. Ez nagyon is aktuális. Schengen, mint ahogy ez már elhangzott, e, az európai integráció legkézzelfoghatóbb vívmánya. Schengen szimbóluma annak, hogy európainak érezzük magunkat. Diákok, turisták, üzletemberek, munkavállalók, akik Európában szabadon szeretnének mozogni. Egy olyan területen, ahol nincs belső határ ellenőrzés. Emellett a bizalom szimbóluma is Schengen, az államok közötti bizalom a abban, hogy a külső határokon a védelem szolid, megfelelő, a rendőrség együttműködés pedig működik. Most, ahogy önök is tudják, Schengen nagy nyomásnak van kitéve, hiszen bizony vannak gyengeségei a rendszernek, és mind a migrációs, mind a biztonsági válság nyomást helyez a rendszerre. Most pontosan nagy feladatunk az, hogy Schengent megóvjuk. Nem vehetjük magától értetődőnek Schengent, és ezért feladatunk a bizalom újrafelépítése, a migráció, a biztonság és a határvédelmi rendszer aktuálissá kell tenni, hogy a jövőben ez fenntartható és hiteles rendszert hozzon létre. Az Európai Határ és Parti Őrség egy történelmi és áttörő eredmény, közös vívmányunk ez az Európai Unióban, a tanácssal együtt sikerült ezt elérnünk, csak kilenc hónapra volt rá szükség. Minden törekvésünkben erre koncentráltunk az elmúlt másfél évben. Világosan próbálok fogalmazni, Schengen normál működéséhez szeretnénk visszatérni, ez a prioritásunk, és úgy gondolom, hogy a parlament is osztja ezt a megfontolást. Az Európai Bizottság részéről a tanácsnak és a parlamentnek nyújtott vagy adott rendszeres beszámoláson túl azt gondolom, hogy nagy szükség van a politikai párbeszédre is, és ezért szeretnék köszönetet mondani önöknek a kezdeményezésért. Sajnos nem tudok sokáig itt maradni, el kell mennem. A belésük igazságügyi tanács lesz Luxemburgban, a soros elnökkel, de követni fogom a vitát, és meg fogom, el fogom olvasni a következtetéseket is. Hadd emlékeztessek, emlékeztessem önöket néhány tényre. Azzal, is, azzal kezdeném, hogy az Európai Bizottság célja az, hogy minden belső határellenőrzést felfüggesszen és visszatérjen a normál működ, normálisan működő, rendesen működő Schengeni térséghez. Minden intézkedésünk ezt a Back to Schengen célkitűzést támasztja alá. Nem akarok, nem kell senkit emlékeztetnem arra, hogy milyen feltételek és kihívások között élünk most és ez az Európai Uniót a Schengeni rendszert nagy nyomás alá helyezi, és egyes tagállamok úgy döntöttek, hogy újra bevezetik a belső határokon az ellenőrzést. Hadd emlékeztessek azonban arra, hogy ezek a határ ellenőrzések célzottak kell, hogy legyenek, illetve hatájukban, hely, helyükben, időben és gyakoriságukban korlátozottak kell, hogy legyenek. Az ellenőrzések az ajánlás által meghatározott feltételek mellett folynak, tehát az abszolút szükségesre rekoncentrálódnak, és arányosak a fenyegetéssel, amely a belső biztonságot éri, és a Görögországból érkező migráns hullámot figyelembe véve. Mindazonáltal nem akarunk elébe menni annak a döntésnek, amelyet a tanács kíván hozni, illetve a bizottsági javaslatnak sem, hogyha az ajánlásban megállapított hat hónapos határidő lejár. Hogyha szükséges, kérdés, hogy szükséges-e meghosszabbítani a jelenlegi átmeneti belső határellenőrzéseket. Hadd mondjam el azonban azt, hogy minden intézkedésünk egymással összefügg. Mind a migrációs és biztonsági prioritásaink meghatározóak, eh, ezekben meghatározó az, hogy a külső határokat hogyan védjük, biztosítjuk, és hogyan kezeljük eh, Schengent. Ugyanis Schengen nem létezhet a hatékony külső határvédelem nélkül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy eh, le kellene zárnunk a külső határainkat annak érdekében, hogy a kül- belső határok nyitva maradhassanak nem akarunk európai erődítményt építeni, és nem akarjuk, hogy Európából erődítmény váljon. Európa tudja, tiszteletben tartja és betartja a nemzetközi kötelezettségeit, a szükséget szenvedőket befogadja, megvédi, és a jó szándékú ide utazókat fogadja teljesen világosan hadd mondjam el, hogy azok, akiknek nincs joguk Európában maradni, és nem szorulnak védelemre, vissza kell, hogy forduljanak. Ez a központi eleme az átfogó határkezelési megközelítésnek, amelyet az Európai Határ és Parti Őrséggel, illetve más eszközökkel igyekszünk megvalósítani. Múlt héten, ahogy önök is tudják, Bulgáriában beindítottuk ezt a határos parti őrség ügynökség munkáját. Az, ragaszkodtam hozzá, hogy az Európai Parlamentet is képviselje valaki, és nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Ezen fontos rendelete kapcsolatban megállapodás a közös mm, kötelezettségvállalásunkat szimbolizálja. Az egy egyik legfontosabb prioritásunk az, hogy biztosítsuk, hogy az európai határ és parti őrség három hónapon belül teljes mértékben működőképes legyen. Emellett az EU-Törökország megállapodás konkrét eredményeket hozott, ezt meg kell erősíteni. A, a, az áttelepítés, illetve a visszafordítás területén. Mindez összefügg a relokalizációs programokkal Olaszországból és Görögországból. Ezeken a területeken az elmúlt hetekben nagyon nagy előrelépésre került sor. A tagállamoknak ezen bátorító eredményekre kell eredményekre kell alapozniuk a döntéseiket. Az Európai Uniós Schengeni jogszabályok minden jogszabály betartására, illetve Dublini jogszabályok betartására szükség van. Ez azonban csak egyik oldala a történetnek, nem szabad elfelejtenünk a biztonsági dimenziót sem. Először is, ami az információ cserét illeti, ezt erősíteni kell, az információs rendszerek jól össz, jobb összekapcsolódást kell teremteni ezek között. Emellett a rendőrség, a biztonsági szervek munkáját erősíteni kell. Aztán a szisztematikus ellenőrzések a külső határokon oda vezetnek, hogy európai térségben erősítjük a biztonságot, és jobban működhet a Schengeni rendszer. Az Európai Uniós vezetők azt ígérték, hogy eredményesek lesznek ezen a területen. Azt kérem önöktől, hogy folytassák a párbeszédet a tanácssal, és igyekezzenek megállapodásra jutni. További előrelépésre van szükség az belépés-kilépési rendszerben, amely alapvető jelentőségű a modernizáció szempontjából, illetve a külső határaink erősítése szempontjából. Nyilván önök is tudják, hogy az Európai Bizottság az európai öm, utazási engedélyezési rendszeren dolgozik. Ez egy automatizált rendszer lenne, amely a vízum információkat is tartalmazza. Novemberben nyújtjuk be ezt a javaslatot. Ezzel erősíthet, garantálhatjuk a vízliberalizációs politikák sikerét, erősíthetjük a Schengeni határkezelési rendszer működtetését. Ami az SIS-t illeti, az ezzel kapcsolatos jelentés véglegesítésére kerül most éppen sor 2016 vége előtt ez rendelkezésre fog, bocs, rendelkezésre fog állni. Egy központi új lenyomat felismerő funkció bevezetését javasoltuk az SZSZ-ben, e amely lehetővé teszi tehát az, identifikációt, és egy figyelmeztető funkciója is van. Azok a személyek, akik akik különböző, többféle vagy hamisított azonos, azonosítókat használnak, személyazonosságot használnak, ezeket a rendszer felismeri. Tisztelt kollégák, hatalmas előrelépést, komoly előrelépést értünk el, most ezt kell folytatnunk. Ez azonban azt is jelenti, hogy nem szabad visszafordulnunk, és Schengennel kapcsolatban soha nem engedhetjük, nem adhatjuk fel ezt a projektet. Schengen az egyik legfontosabb vívmányunk. Ahogy említettem már korábban, Európa nem szabad, hogy erőddé váljon. A nyitottság és a tolerancia azonban nem valósulhat meg a biztonság árára. Európa továbbra is nyitott kell, hogy legyen azok számára, akiknek nemzetközi védelemre van jogosultságuk, illetve jó szándékkal ö, utaznak ö, Európába. Azokra, azokat azonban, akikre ez nem jellemző, vissza kell fordítani. Sokan megélik nap mint nap Schengen előnyeit. Schengen feladásának költsége s sokkal inkább túlmutat, nagy, nagy mértékben túlmutat a, a gazdasági költségeken, ez szinte mérhetetlen. Schengen meghatározó az európai térségben. Nem engedhetjük meg, hogy Schengent veszély fenyegesse. Továbbra is azon dolgozunk, hogy megszűnjenek a belső ellenőrzések, és a normálisan működő Schengenhez szeretnénk visszatérni minél Minél hamarabb. Szeretném, biztos vagyok benne, hogy számíthatok az önök támogatására azért, hogy ezt közösen elérjük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót Robert Kalináknak, a szlovák köztársaság belügyminiszterének. 10 percet tudok adni, hogyha, hogyha nem bánja, és akkor utána a kérdéseket meghallgathatjuk. Azt hiszem, hogy nagyon fontos önök számára is, hogy hallják, hogy milyen kérdéseket szeretnének feltenni önöknek. Akkor, hogyha ezt elfogadja, akkor nagyon hálás vagyok. Pekne, vážený pán predseda, vážené poslankyne, pán... Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, kedves barátaink! Tisztelt elnök úr, nem fogok túl sokáig beszélni. Ahogy ez szokás, vagy ahogy ezt már megszokhattuk, Dimitris ugye mindent kiválóan összefoglalt, megfogalmazott. Én tulajdonképpen nekem már csak az maradt, hogy megállapítsam, hogy Schengen az Európai Unió sikerének egyik alapköve. Számunkra ez nem mindig teljesen világos, hogy miről van szó, nem csak a szabad áramlásról, hanem a családok életének megkönnyítéséről, a turizmusról, minden, a mindennapjainkról. A mai helyzet a Schengeni térség helyzete éppen nem ideális, jobb azonban, mint az év elején volt. Látjuk, hogy a helyzet a tavalyi évhez képest nem ismétlődik meg. Európában Európában most már nem, ám, nem áramlanak be ellenőrzés nélkül az emberek tömegei, és az előző években tapasztalt kockázatok nem ismétlődnek meg. Ami az okokat illeti, ezt még nagyon sokáig kell elemeznünk. Voltak hibák, hogyha minden szabályt betartanánk, akkor nyilván más lenne a helyzet, de egy ilyen nagy kihívást, kihívás esetében nem tudtuk elkerülni, nem tudtunk elkerülni bizonyos hibákat. Voltak bizonyos döntések, bizonyos intézkedések, amelyek még rontottak a helyzeten, de az elemzést a szakemberekre kell bíznunk. Én annyit tudok mondani, hogy politikánk nem tudott reagálni a hatalmas mennyiségű menekültre. Nagyon sokaknak volt szükségük segítségre, és sokan visszaéltek a helyzettel. Azonban a feltételek javultak, feltehetjük a kérdést, hogy minek köszönhető ez. Megállapíthatom, hogy főleg az európai struktúrák, az európai szervek működési rendjéről van szó, a tagállamok közötti együttműködés járult ehhez hozzá. Lehet, hogy egyesek azt várták, hogy két héten vagy egy hónapon belül megoldódik a helyzet. Én nagyon örülök annak, hogy most már jobban ellenőrzés alatt tudjuk tartani a helyzetet, és az Európai Unió Uniót gyakran éri kritika, ebben az esetben azonban a rugalmasság eh, elvárható volt és megfelelő volt. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, illetve eh, a szakbizottságnak. Azért, hogy képesek voltunk ezt az ügynökséget, amely a határ és parti őrség ügynöksége, hogy ezt létre tudtuk hozni és életre tudtuk hívni. Egy olyan ö, sikerről van szó, amely nem mindennapi. Ezért szeretnék köszönetet mondani, hiszen látjuk, hogy a kemény munkának van eredménye. Azt is szeretném elmondani, hogy a külső határok védelme, az EU-Törökország megegyezés, illetve ez az új határ és parti őrség, azok a tényezők, amelyeknek köszönhetjük a helyzet javulását. Az előrelépést folytatni kell, ahogy Dimitrius is mondta, a visszafordítási, visszafordítási egyezmények és döntések végrehajtása még inkább javíthatja a helyzetet. Hogyha azt mondjuk, hogy a Schengeni térség fontos, hát ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy én azok közé tartozom, akik a vasfüggöny mögött nőttek fel, és gyakran álltam én is a határon, úgyhogy ma már nem csak, ma, nem csak politikusként, hanem egyszerű polgárként is nagyra értékelem ezeket a vívmányokat, hiszen én megtapasztaltam, hogy milyen volt ez a vasfüggöny mögött. Ezért fontos számomra, hogy, hogy ez egy rendkívül fontos vívmány. Ami aggodalmat jelent nekünk ezek a belső határ ellenőrzések. Ez az előző évi migrációs válság közvetlen következménye, úgyhogy a megoldást, megoldáson gondolkodni kell, és és ezek a belső határon való ellenőrzések magukban nem indokoltak. A politikusok feladata ezen akadályok leépítése és nagyon fontos, hogy visszatérjünk az eredeti Schengeni térséghez azon terv szerint, amelyet az Európai Bizottság megfogalmazott. Új határellenőrzések, határellenőrzés szigorításokra vonatkozó javaslatok születtek közben, de ez a végkezdete lenne. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom az együttműködést. Köszönöm. Thank you very much, Minister. Köszönjük, miniszter úr akkor most a következőt fogjuk csinálni. El kell menni ezeknek az embereknek, tehát összefogottan kell kérdezni tőlük kérdéseket, és mondjuk öt embernek adnék lehetőséget, de hogyha nagyon ügyesen és röviden tudnak kérdést feltenni, akkor esetleg más is kaphat szót. Te kérem röviden, tehát akkor Coelho úrnak adom meg először a szót. Köszönöm, Claude. Először is eh, megköszönöm a biztos úrnak, hogy itt van. Tudom, hogy holnap lesz a tanácsi ülés, és eh, ezért is méltányoljuk, hogy előtte el akart jönni hozzánk. Ehm, és mind a kettőjüknek köszönöm tehát. Ehm, nos, a probléma az a relokáció, relokalizáció, áthelyezés problémájával van. E, tehát gyakorlatilag az áttelepítésen és áthelyezésen kívül minden mehet, úgy látszik, tehát a szolidaritás hiánya a probléma csak. E, ami pedig a határőrizet visszaállítását illeti, azt láttuk, hogy nem volt koordináció. Tehát vannak problémák. Az egyik probléma a, tehát a szolidaritás hiánya, a másik pedig a koordináció hiánya. Thank you, Mr. Coelho. Um, Közös, az, kölcsönös bizalom hiánya. People are being uh, brief and to the point. Akkor kérem, hogy még ennél is rövidebben tegyék fel a kérdést, akkor az öt embert meghallgatjuk, és utána kapnak lehetőséget a miniszter úr, illetve biztos úr, hogy válaszoljanak. Németül fogok beszélni. Köszönöm szépen hogy másodszor megjelenik a szakbizottságunkban. Kicsit én csalódott vagyok, hogy biztos úr, se a miniszter úr nem mondott egy szót sem Romániáról és Bulgária, Bulgáriáról. Ez a két ország nincs Schengenben, halott 2011 óta, 2011 óta be, teljesíti a feltételeket. De Legutóbb, amikor a biztos megkérdeztem erről, hogy mi a helyzet az NTV-vel kapcsolatban, azt mondta, hogy ez egy, ez egy olyan, mint egy szuflét. Kérdezem, hogy most ezzel mi a helyzet? Végre Románia és Bulgária beléphet-e Schengenbe, vagy nem? tulajdonképpen jó, elég jól végzik a munkájukat, ami Magyarországot illeti, ha Magyarországgal összehasonlítjuk magunkat, Ukrajna, Románia, a Fekete-tenger, ezeket a határokat mind-mind őriznünk kell. Egyesek azt mondják, hogy örüljetek, hogy nem vagytok Schengenben, mert különben Románia és Magyarország között is szögesdrót lenne. Ez nem fair azonban egy 35 milliós országgal szemben. Köszönöm. Sargentini asszony következik. Or, I... I do mind actually, but go for it. Right, I didn't Mrs. ask. You yeah. did. You're on the, my. Did you not? You're on my list. Okay, um, Bodo Valero, please. Okay. You're next. I just wanted to ask because I I I'm come from a country where we did. Köszönöm. Ugye valójában le lett zárva ugye a svéd-dán határ. E, több képviselő beszél egyszerre. Lezárták tehát a svéd határt. Mennyi ideig lesz ez nekünk megengedve? hogy lezárjuk ezt a határt. Egyébként én nem akartam, hogy lezárják, tehát igazándiból azt szeretném öntől hallani, hogy már nem sokáig hagyják nekünk, hogy lezárjuk a határt. Thank you, and sorry. Uh, of course, Schengen, Schengen tools could be used more proactively. Köszönöm. Uh, so my question is how to Kérdésem a következő hogyan fogják a tagállamok az információt cserélni egymás között, és hogyan fogják betáplálni az adatokat az adatbázisba, illetve hogyan lehet bátorítani a rendvédelmi szervek együttműködését. Ask uh, the minister about... Miniszter úrtól pedig azt kérdezem, hogy a repülőtereken, illetve a külső határokon a szisztematikus ellenőrzéseknél hogyha ezt tényleg alkalmaznánk, az nem mozdítaná elő a biztonsági helyzetet, és nem szűrnéje ki a külföldre távozó harcosokat, illetve have a bad impact on the flow of traffic. Thank you. Thank you all for being so brief and to the point. Köszönjük, hogy ilyen összefogottan olvasta fel a kérdését. Hát, Biztos úr, köszönöm. Én se, én se röviden akarok válaszolni, mint hogy a kérdéseket föltették. Önnek nem kell, biztos úr, mondja az elnök. Nos, akkor nézzük az áthelyezést, illetve áttelepítést. Önnek igaza van, képviselő úr, sokáig egyes kormányok nem mutatták azt a nagy szolidaritást, ami szükséges ahhoz a politikához, amit mindannyian elfogadtunk, de az elmúlt két hónapban megváltoztak a dolgok. Rövid idő alatt 1500 embert helyeztek át Görögországból máshova, és hogyha és hogyha mi ezt a dolgot tovább visszük, akkor javul majd a helyzet. De mivel én mindig nagyon őszinte vagyok önökkel, én nagyon csalódott vagyok. Mert szerintem szomorú dolog ez. A szolidaritás nem alakár dolog. Vagy van, vagy nincs. A migráns válság megkérdőjelezte ezt az alapelvet, amin, amire mi építettük az európai projektet de, ahogy mondtam, a közelmúltban javult a helyzet, és remélem, nyilván nyomást is gyakorlunk, eh, meg hát győzködjük is a tagállamokat, hogy vegyék át, eh, hogy, hogy, hogy vállalják a részüket ebben az érzékeny témában is. Ami Bulgáriát és Romániát illeti, ugye mi országokat nem pécéztünk ki, de elmondom, elmondhatom önnek nagyon egyértelműen, hogy mind a két országnak az a küldetése szerintünk, hogy a Schengeni zónába bekerüljön. Ugyanakkor ehhez egyhangú döntésre van szükség a tanácson belül. A bizottságot, hogyha megkérdezik, akkor a bizottság részéről azt tudom önnek mondani, hogy szerintünk mind a két ország készen áll arra, hogy csatlakozzon a Schengeni övezethez. Bulgáriát és Romániát tehát teljes mértékben támogatjuk abban, hogy a Schengeni zóna részévé válhassanak. Az pedig, hogy hogyan tudjuk, tudunk visszatérni a normális állapotokhoz Schengent illetően, azt mondhatom el önöknek, hogy, és ezen dolgozunk hónapok óta, a lehető leghamarabb vissza akarunk térni a normális vagy a régi helyzethez. Mi a tagállamoktól várunk most adatokat, október 18-áig kell elküldeniük, és azt követően elemezzük a helyzetet. Ami Svédországot illeti. Önnek igaza van, lezárták a határt, de megértést is kell tartan, mutatnunk. Én három hónap ezelőtt jártam ott. Svédország volt az egyik első ország, amely elkezdte támogatni a migrációs politikánkat. Ugyanakkor, hát rövid idő alatt el is ölözöllötték az országot. A kormány tehát azt kérte, hogy egy rövid időszakra újra bevezethesse a határvédelmet, és ezen a szinten vagyunk most. Mi elemezzük a helyzetet, hogyha megkérnek bennünket, hogy Svédországnak tegyük lehetővé a határ őrizet időszakának meghosszabbítását, akkor majd elemezni fogjuk a helyzetet, de ezt előre nem tudom elmondani, hogy mi lesz annak az elemzésnek az eredménye. Nem tudom, volt-e még más kérdés? Öt, én ötöt írtam fel. Ami a biztonságot illeti, nagyon érzékeny kérdés. Ugye a kérdés az volt, hogy hogyan tudjuk meggyőzni a tagállamokat arról, hogy együttműködjenek és nagyobb bizalmat alakítsanak ki egymás iránt valóban szerintem itt is értünk el eredményt, és erre is van egy példám. Azok, akik Németországban egy héttel ezelőtt terrorista támadást próbáltak végrehajtani, azokat figyelemmel kísérték és letartóztatták. Tehát őket figyelt a titkosszolgálat. És tud, tudják miért? Azért, mert eh, volt információ csere a a biztonsági unió gondolata, Julian King felelős ugye ezért néhány hónappal ezelőtt itt járt, néhány héttel ezelőtt itt járt, és bemutattuk ezt a projektet, és pont arra koncentrált, amit, amit ön is mondott, az én, az én tapasztalatom alapján, ugye mert hozzám is tartoznak biztonsági kérdések, szerintem is itt ezen a területen a bizalom terén vannak hiányosságok. Elég ez elég egyértelmű az oka, eh, mert az országok megtartják a hírszerzési információik legértekesebb eh, elemeit maguknak, eh, és nem osztják meg. A célunk pedig az, hogy megosszák a hírszerzési adatokat. Ebben a veszélyes helyzetben meg kell, hogy érték a tagállamok, hogyha az ilyen jellegű együttműködésben nem lesz bizalom, akkor nem fogjuk tudni kezelni ezt a bonyolult helyzetet, és ezen túlmenően pedig, e, és az alapvető jogokról beszélve, ugye az emberek biztonsága is egy alapvető jog. Ezzel egyébként már most foglalkozunk, és jelentős utat tettünk meg a két évvel ezelőtti állapothoz képest. Azok, akik elkövették a párizsi terrorcselekményeket, ezeket az embereket egyes országokban ismerték, tagállamokban, vagy nem tagállamokban, azokon kívül, hogyha másfél évvel ezelőtt információt cseréltek volna, akkor elfogták volna ezeket az elkövetőket még a tettük előtt nem történt meg, ebből is levontunk tanulságokat, e, és e, az együttműködés, a mi kezdeményezéseink, illetve az egész biztonsági unió e, koncepciója együttesen fogják majd a nagyobb biztonságot számunkra garantálni. Kalinák úr, önnek is gondolom, hogy van néhány megjegyzése a kérdésekkel kapcsolatban. Vlastne už len doplnil pána komisára. Köszönöm szépen az elhangzottakkal kapcsolatban. Itt a tanácsban volt szó eh, arról a kérdésről, ami összefügg az időponttal, illetve a rugalmas eh, szolidaritással. Itt ebben eh, abból indulunk ki, hogy nem minden eh, tagállamban ugyanazok az előfeltételek, és főleg a migrációs válság esetében nem természeti katasztrófákról van szó. A természeti katasztrófáknál mindenkinél, mindenkinél ugyanazok a feltételek, és ugyanazokban a szabályokban tudunk megállapodni. A migrációs azonban, a migráció azonban más. Egyes sorsokról van szó, és különböző kiinduló hely helyzetekről. Pontosan ez az a paradoxon, amely oda vezet, olyan helyzetekhez vezet, amit láttunk a Macedón határon. Az hát Európai Uniós tagállamból egy nem tagállamba menekültek a menekülő, menekültek. A konfliktus tehát így harapozott el. Egy általuk saját maguk által kiválasztott országból akartak eljutni. Ezért Ausztriával tárgyaltunk kapacitásokat, ajánlottunk fel, mert Ausztria már nem bírta ezt követni, 800-at ajánlottunk Szlovákia részéről, de több mint 1200 szírt helyeztünk el. Ez azt jelenti, hogy minden ország a saját feltételei szerint reagál. El kell fogadni, hogy itt sorsokról van szó, választásokról van szó, a menekülteknek is megvannak a saját elképzeléseik. Én nagyon örülök neki, hogy az Európai Bizottság munkája érezhető tagállamokban, érzik, látják, hogy haladunk, de ezt a szolidaritást meg kell osztanunk. 200 szlovák rendőr teljesített szolgálatot tavaly külföldön. Hogyha ezt összehasonlítom, Németországgal mondjuk ez olyan, mint hogyha Németországból 5000 rendőr szolgálna külföldön, de nincsenek, ezek a kapacitások nincsenek meg, nem állnak rendelkezésére minden országnak. Ki kell legészíteni tehát egymást. Sokkal több munka jut ránk például a kisebb országokra, mert nincsenek meg a kapacitásaink, kicsibbek, kisebbek a kapacitásaink, és a menekült áramlatok útvonalában pedig nem statisztikai megfontolások vannak, hanem természeti adottságok. A utoljára pedig annyit mondanék, hogy a legnagyobb veszély az, hogyha hogyha mindenre ráhúzható választ akarunk találni specifikus kérdésekre. Ami Romániát és Bulgáriát illeti, kedves képviselő úr, hogyha megnézzük 2006 óta a tanácsi határozatokat, nem ö, talál ö, ö, olyat, aki többet beszélne e, erről a kérdésről, hogy mennyire fontos ez a csatlakozás ennek az országnak. Megpróbálom angolul is megfogalmazni. Szlovákia többször is tette javaslatot e, erre, és többször is elmondtuk, hogy nagyon fontos, hogy Bulgária és Románia e, tagja legyen Schengennek. E, Görögországban de persze sok a, a sziget, de Románia, Bulgária más helyzet. Az elnökségünk alatt az első kérdés, amivel foglalkoztunk, az ez a javaslat volt. Azt hiszem, hogy léptünk előre ebben a kérdésben. Dimitrisnek igaza van, hamarosan végére érünk ennek a folyamatnak, és azt remélem tényleg, hogy ez nagyon gyorsan meg lesz. Ez, ez aktuális téma. Még utoljára még egy téma lenne. Kudrit asszony. Ami az információ cserét illeti, a legnagyobb veszély az, hogy beáll egyfajta rutinállapot. a rendőri szervezetek, vagy különböző hírszervési szervezetek, vagy szervek egymással cserélnek információt, de ebből ennek elég nagy része elvész. Minden attól függ, hogy hogyan használják ezt fel, mi történik az információ csere után. Két hónappal ezelőtt Szlovákia információt küldött szét, és ezután pár nappal a Dán hatóság elfogott öt szemét. Tehát nem csak az információ cserére van szükség, hanem a visszacsatolásra, és hogy mit csinálunk ezzel az információval. Ezért van szükség közös adatbázisokra, ahol arról is szó van, hogy hogyan használjuk fel ezt az információt. Hogyha én tíz információt kapok naponta, akkor két-három nap után valami ebből elvész. Ennyi lenne. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Kalinyák úr. Köszönöm, kollégák. Elnézést, de meg kellett változtatni a napirendet, mert közben jön mindig valami. Ha gondolja, akkor itt maradunk, elnök úr. Belinda Pike azért itt marad a bizottságtól. Ők a Frontex, az más. Jó, akkor köszönjük. So colleagues, we're going to move straight ahead with the program. A warm welcome uh, to Lina. Folytatjuk akkor a program szerint a meghallgatás Pierre Gudánt, uh, CPS-t és még egy szakértőt uh, köszöntök Lina Vosziliutét. Folytatjuk tehát a programunk szerint a napi rendet, és kérem, aki elhagyja a termet, azt csöndbe tegye. A Schengeni, a Schengeni beli belső határ ellenőrzésről lesz most szó. Az a cím, hogy vajon Schengen válságmentese. Hallgatjuk akkor Lina Júti asszony. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak ide, és bemutathatom ezt a tanulmányt, amit a C Policy Department készített. Hét tudós, hét szakértő készítette el ezt a tanulmányt, mindannyian a Schengeni kérdésekkel foglalkoztak, és én magam végeztem az egyeztetést, de azért sokan voltak még segítségünkre. A kutatókkal négy alapkérdést kérdésre kerestük a választ. Vajon válságmentese a Schengen irányítási rendszer, a Schengeni jogi keret, vagy, keretet vajon megfelelően alkalmazzuk-e, vagy hajtjuk-e végre? Vajon szükség van egy új jogalkotási reformra, illetve hogyan lehet elérni azt, hogy a jogi és demokratikus felelősségre vonás, vagy elszámolhatatlan, elszámolhatatlan, elszámoltathatóság hatékonyabb legyen. Nézzük a módszertant. Először is jogi elemzésre és politikai, szakpolitikai elemzésre is sor került. Egy félig struktúrált interjú, rend, interjú sorozatot is folytattunk, különböző érintett felekkel, tagállamokban is, máshol is, illetve ügynökségekkel is, tehát uniós ügynökségekkel is készítettünk interjúkat. Megvizsgáltuk azt részletesen, hogy hogyan történik a tagállami tagállamok között az értesítés, illetve az érintett felek közvitáját is figyelemmel kísértük, ahol a civil szervezetek és mások is felvetették, hogy vajon ebben nekik mi a szerepük. Próbáljuk meg kontextusba helyezni mindezt, vajon hogyan is jött létre a mostani Schengen igazgatási rendszer. 2011-ben volt egy úgynevezett francia-olasz ügy, aztán az arab tavasz, sok Tunéziából érkező személy érkezett Olaszországon át Franciaországba. Franciaország oldal intézkedésén ként bevezette a belső határellenőrzést, és ez egy EU-s vitává fajult. Arra a következtetésre jutott az EU akkor, hogy több euróra van szükség a Schengeni irányításban. Az Európai Parlament szintén érvényt szeretne szerezni saját szerepének, főleg a Lisboni szerződés után, ami a Schengeni eh, kiértékelő és monitoring mechanizmust illeti. A szemet. 2013-ban született meg a Schengeni jogszabályi reform, ennek két főbb eleme van, a Schengeni határkódex, az SBC, illetve ez, ez egyébként a belső és a külső határokról is szól, illetve részletesen foglalkozik a szabályokról és kivételekről, hogy a belső határellenőrzést hogyan lehetne újra bevezetni. A másik fontos eszköze ennek a Schengeni értékelési monitoring mechanizmus, a SZEM. Ennek az a célja, hogy garanciát, vállal, hogy garanciát adjon arra, hogy a Schengeni jogszabályokat megfelelően, megfelelően alkalmazzák, és ez leginkább a külső Schengeni határokat érinti. A legfőbb újítás a határkódexben az 29-es cikk. Ennek értelmében a belső határellenőrzést két évig be lehet vezetni, két éven keresztül be lehet vezetni a hat hónapos időtartammal. Ez egy utolsó mencsvár, ezt nyilván senki nem akarja használni. Ami pedig a kiértékelős monitoring mechanizmust illeti a szemet, Ez korábban egy kormányközi módszer volt, tehát a döntés hozatalnak egy kormányközi módszerével, a bizottság, egy bizottsági és aztán egy alapvetően közösségi döntés hozatali mechanizmus alakult. Tehát a bizottság foglalkozik ezzel, ezen belül a DG Home. Ez az új Schengen irányítási rendszer pozitív hatással is járt, például elszámoltathatóság, az ex post beszámolók a tagállamok részéről, illetve a, a bizottság részéről. De kutatásunk során arra jutottunk, hogy bár az Európai Parlamentnek immár a joga van arra, hogy tájékoztassák arról, hogy mi történik a Schengeni kiértékelő missziókban, illetve az ehhez kapcsolódó jelentésekben, ajánlásokban, Sajnos a gyakorlatban nem igazán jutnak hozzá ehhez az információhoz a parlamenti képviselők. Hallottunk beszámolókat arról, hogy a képviselők, az Európai Parlamenti képviselők egy titkos szobába engednek bebocsátást, és aztán tűt keresnek a szénakazalban. It was already mm, explained by the colleagues from... Ahogy azt a DJ Homos kolléga korábban már említette, az új irányítási rendszert kivételes körülmények között alkalmazták, amikor rendkívül sok személy érkezett Európába nemzetközi menekült státuszra vagy védelemre számítva. Ez volt az úgynevezett, menekült, úgynevezett menekültügyi válság, és erre a tagállamok válasza a belső határok újból ellenőrzése volt. Ez megmutatta, hogy a migrációs politika vagy rendszer, illetve a menekültügyi politika nem igazán problémamentesek. Mire jutottunk? Egy. Korábban a tagállamok betartották a Schengeni határkódexet és az ezzel kapcsolatos szabályokat, ennyi tájékoztatást adtak, de annak szellemét, tehát a Schengeni szabályrendszer szellemét nem tartották be. Ez azt jelenti, hogy az arányosságot vagy a szükségességet nem mindig bizonyították be, vagy nem elég jól, nem igazán megfelelően dokumentálták. Az Európai Uniós polgárok szabad mozgásra vonatkozó jogára való hatást sem ellenőrzték a tagállamok. Elég nagy volt a zavar a tagállamok között arra vonatkozóan, hogy kik ezek a személyek vajon migránsok vagy menekültek? Ez volt az alapkérdés, hogy milyen eljárást kell alkalmazni a közös európai menedékkérelmi, vagy a menedékrendszer, vagy a Schengeni határvédelmi kódex. A Schengeni kiértékelős monitoring mechanizmus volt a legfőbb információs rendszer arra, hogy a határkódex 29-es cikkét kell alkalmazni. 2015. novemberétől számos változást tapasztalhattunk, amikor egy be nem jelentett ellenőrzés történt a görög határon. Ez volt a bizottság és a tanács legfőbb érve arra, hogy a 29-es cikket életbe léptesse. az történt, hogy nagyon kevés menekült státuszi kérelem érkezett, de nagyon sok ember volt mégis ott. Ez azt jelenti, hogy a 29-es cikk leginkább azon félelmen alapult, hogy a migránsok, akik egyébként legálisak voltak, másodlagos mozgással elhagynák az országot. also what we found out among the members. Arra jutottunk még tovább rá, hogy azon országok között, ahol azon országok, ahol eh, nem vezették be újra a belső határok ellenőrzését, eh, ott eh, nem volt egyértelmű, hogy pontosan mire van lehetőség rendőrségi ellenőrzésre, vagy határvédelmi ellenőrzésre. A civil társadalom, civil szervezetek arról számoltak be, hogy egyre többször rendőrségi ellenőrzést tartanak a határokon, hogy a migrációt tudják kontrollálni. Arra is bizonyítékot találtunk, hogy úgy próbálják a határellenőrzéseket igazolni, hogy a menekült kérőket, menekült státusz kérőket illegális bevándorlónak titulálják. Tehát nem egyértelmű senki számára, hogy kik ezek az emberek, illetve hol regisztrálják őket. Van, akit a SIS-2-ben regisztráltak, viszont, hogyha menekültekről van szó, akkor az Eurodagba kéne őket regisztrálni, és a kettőt egymástól el kell különíteni. Milyen következtetésekre jutottunk? Nincs szükség jogalkotási reformra, mert Schengen képes válság idején is működni. Arra van szükség, hogy jobban végrehajtsuk a jelenlegi jogszabályi keretet. A bizottságnak el kell látni a szerepét, és az európai jogszabályok őreként és alapszerződések őreként kell felépnie, az Európai Parlamentnek pedig élni kell hatalmával, hogy a megfelelő demokratikus elszámoltathatóságot tudja garantálni. A következő ajánlásokat fogalmaztuk meg. Egy, a bizottságnak nagyon szigorú arányossági teszteket kell alkalmaznia, hogy valóban szükség van a belső határellenőrzés visszaállítására, illetve az alapjogi következményeket és az európai polgárok szabad mozgáshoz való jogára való hatást is értékelni kell. Az Európai Parlamentnek a gyakorlatban is hozzá kell jutnia a szükséges információhoz. Egy külön kiértékelő mechanizmusra van szükség a menekültügyi kérdésekben, tehát a Schengeni kiértékelő rendszer mellett egy másikra is van szükség. Európai Uniós irány mutatásokra van szükség a belső rendőrség ellenőrzések témájában, határ, kör, határok környékén, illetve az Európai Uniós öm, adat bankok használatát is megfelelően kéne szabályozni, és úgy gondolom, hogy az alapjogi intézménynek folytonosan meg kéne figyelnie, hogy vajon az, a kértékelő sengeni kértékelő mechanizmus missziói hogyan működnek. Fontosnak tartom azt is, hogy a civil társadalom milyen szerepet játszik. Úgy gondolom, hogy független bejelentések, illetve független értékelések alapján ők is sokat tehetnek az ügyért. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, és remélem elolvassák majd ezt a tanulmányt. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük, Ószéli Jute asszony. Térjünk most át a második tanulmányra. Mi Schengen hiányának az ára? Pierre Gödán fogja, fog erről beszélni. Kérném, hogy körülbelül 10 percben próbálja meg korlátozni az előadását. Obviously you're introducing it and then Professor Pierre. Á, ő fogja bevezetni, és majd professzor úr fogja előadni. Jó, akkor hallgassuk meg először a bevezetőt. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Euh, quelques remarques introductives d'autres. Elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek, és akkor most néhány, be, néhány bevezető gondolatot fűznék a témánkhoz. A Schengeni rendszer nyilvánvalóan az egyik nagy eredménye az európai integrációnak, mert engedi az emberek és a szolgáltatások javak szabad áramlását. A az elmúlt években bekövetkezett migráns és menekült válság rávilágított arra, hogy nagyon komoly hiányosságok vannak a közös menekült politika, a migrációs politika és határvédelmi politika területén. És ezek a hiányosságok arra bírtak rá egy sor tagállamot a Schengeni zónán belül, hogy ideiglenesen visszaállítsák a külső határaikon, illetve bocsánat, a belső határokon is az ellenőrzést a Schengeni zónán belül. Ezért kérte fel a LIBE szakbizottság az Európai Parlament kutatószolgálatának a segítségét, hogy készítessünk, készítsünk egy tanulmányt arról, hogy mik a költségei annak, hogyha megszűnne a Schengeni zóna. Az alapvető, alapvetően a következő két kérdést tettük fel, tehát melyek a gazdaság gazdasági, társadalmi és politikai költségei annak, hogyha újra bevezetjük a határellenőrzést, illetve milyen lehetséges előnyei vannak annak, hogyha koncentráltan az EU szintjén teszünk lépéseket. Ehhez mi felkértük a Rand Europe-ot, hogy készítsen egy tanulmányt. Ez kiegészíti azt a tanulmányt, amelyet az IMCO készítetett tavaly arról, hogy milyenek lennének a költségei a belső piacon Schengen visszaállítás, a határellenőrzés visszaállításának. Három alapszenárióval dolgoztunk. Az első lehetőség az, hogyha két évre felfüggesztve maradnak a határok abban az öt országban, ahol visszaállították a határellenőrzést. A második lehetőség az az, hogyha két évre a Schengeni zóna összes belső határ során bevezetik a határellenőrzéseket, tehát minden országban a Schengeni zónán belül, és az utolsó eh, lehetőség, amit megvizsgáltunk, hogyha határozatlan időre felfüggesztik a Schengeni egyezményt az egész Schengeni zónán belül, tehát bevezetik a határellenőrzést eh, eh, Megnéztük tehát a gazdasági hatását e, ezeknek a lehetőségeknek. Nézzük az első e, e, lehetőséget, hogyha az öt állam tartja két évig zár, ellenőrizve a határait, és azt néztük, azzal a, indult a, a kutatásunk, hogy a az emberi erőforrás szükségleteket belső átcsoportosítással tudják, eh, eh, tudják biztosítani, és eh, nem kell újraépíteni a határátkelőket. Most ennek az első változatnak a költsége az 211,5 millió. A második változatnál ugyanezek voltak a munkahipotézisek, tehát minden határon vannak ellenőrzések, viszont belső átcsoportosítás, illetve nem kell újra fölépíteni az infrastruktúrát. Ennek a költsége 4,4 és 7,4 milliárd euró közé tehető. A harmadik szenáriónál meghatározatlan időre állítják vissza határellenőrzést, tehát fel kell építeni az ehhez kapcsolatos infrastruktúrát, ami összegségében önmagában 20 milliárdos költség, egyszeri költség lenne, és az évenkénti költsége pedig 2 és 4 milliárd euró közötti, ami 0,02-0,03 százaléka a Schengeni GDP-nek Megvizsgáltuk azt is, hogy melyek a társadalmi költségei az esetleges vissza, határellenőrzés visszaállításnak. Azt korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy nem nőtt a bűnözés a Schengeni zóna bevezetésével, ami pedig a politikai hatást illeti, azt mutatja, a, azt mutatják a tanulmányok, hogy az emberek biztonság érzete nem romlott a Schengeni zóna létrejöttekor, Ugyanakkor ez a közbizalom megrendült akkor, amikor részlegesen újra beállították, a, újra eh, visszaállították a hatály ellenőrzést. Innentől kezdve elérkeztünk eh, az ajánlásokhoz, vissza kell állítani a tagállamok egymás iránti bizalmát, ezzel nő a polgárok bizalma is. Együtt kell működni a tagállamok között, és a szolidaritást, valamint az együttműködést kell előmozdítani, és végezetül Schengennek az irányítási kereteit eh, módosítani kell, mégpedig 2016. november előtt, amikor is egy újabb stádiumához érkezik az öt államban a határ felfüggesztés, illetve a határellenőrzés visszaállításának eh, menetrendje. Köszönöm, most pedig a professzor úr kap szót. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy eh, itt lehetek, és a Grand Europe eh, tanulmányt bemutathatom ebben a fontos témában. Én nem vettem részt a tanulmány elkészítésében egy összefoglalót szeretnék megosztani önökkel. Ez az én véleményem az tanulmány által felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Itt a, a tanulmány tulajdonképpen azt vizsgálja meg, hogy Európai Uniós szinten a Schengen-t hogyan lehetne megreformálni, és megvizsgálni azokat az aggodalmakat, illetve választ találni azokra az aggodalmakra, amelyek oda vezetnek egyes tagállamokban, hogy visszaállítják a belső határok ellenőrzését, illetve megvizsgáljuk azokat a területeket, amelyeken a további integráció pozitív, pozitív lehet. Ahogy mondtam, A Cost of Non-Europe jelentés részét képezi ez, amelyről beszámolt a kollégám. Nos, meg kell nézni a gazdasági, szociális és politikai, politikai költségeit is annak, hogy újra bevezetjük a belső határok ellenőrzését a Schengeni országokban, illetve valamennyire értékelni kell a további európai fellépés pozitívumait az európai vagy a Schengeni térségben, illetve akár Schengenen kívül. A következő kérdés, vagy a következő téma, meg kell nézni, hogy milyen pozitívumokat lehetne levezetni az összehangolt európai fellépésből. Most itt eh, négy különböző területet látunk, amelyeket megvizsgál a jelentés, a meglévő aki végrehajtásának erősítése, aztán az a kérdés, hogy a SZISZ rendszert eh, működését eh, hatá- működési területét ki kellett terjeszteni, aztán az új értékelési rendszer bevezetésének a folytatása, az intézményi kapacitás növelése, a határellenőrzések erősítése, aztán a rendőrségi, illetve az igazságszolgáltatási együttműködés, illetve a menedék és migrációs együttműködés, hogyha ezeket megvizsgáljuk egyesével, a Schengeni eh, kormányzási eh, kerettel kapcsolatban eh, sok mindent megemlítettek már, a biztos úr beszélt, beszélt arról, hogy a Schengeni rendszert az év végéig értékeljük, ahogy ezt a jogszabály elvárja. Ez kiváló lehetőség arra, hogy megváltoztassuk a szabályokat, hogy több információt tudjunk nyerni. Meg kellene e, felmerül a kérdés, hogy az illegális bevándorlással kapcsolatban e, további információkat kell -e felvenni. A Eurodac javaslat nagyon sok témát felvett, e, talán a Schengeni információs rendszer kiegészítésére nincs szükség, illetve meg kell vizsgálni azt, hogy ez a eh, hozzáadott értéket jelent-e, hogyha az eurodakot eh, megreformáljuk. Illetve eh, az eurodak megreformálásával kapcsolatban költség, adatvédelmi és szükségességi aggályok vagy kérdések merülnek fel az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban. Fontos, hogy a javaslatok, illetve a megvalósítás arányos legyen. A Schengeni kormányzati rendszer vagy keret, de tehát nem kell teljes mértékben a feje tetejére állítani, bár egyes országok mégis úgy érezték, hogy a belső határellenőrzéseket újra be kell vezetni. A jelentés azt mondja, hogy ezen lépéseknek a hatása valószínűleg korlátozott lesz, bár a Schengen információs rendszerben, amit mindenképpen el lehetne érni, az az, hogy a terrorista gyanúsítottak, ról szóló információkat jobban meg kellene osztani, meg kellene vizsgálni, hogy hogyan lehet ezeket az információkat jobban megosztani és jobban közösen használni. Ami a külső határ ellenőrzéseket illeti, ahogy a jelentés is rámutatta, vannak korlátozások azzal kapcsolatban, Eh, hogy az új Frontex, még mindig így, így nevezzük, eh, ennek milyen potenciális hatása lesz, hiszen ezek a tagállam, ez a tagállamoktól függ még továbbra is, az pedig a, azok pedig a költségvetésüktől függenek, illetve az adottságaitól természetesen eh, egyelőre még nem vonhatunk le messze menő következtetéseket, mert még csak néhány napja érvényes, vagy van életben a rendelet. Aztán a külső határokon az szigorú ellenőrzésnek elég valószínű, hogy lesz hatása, főleg a terrorizmus ellenes irányelv megerősítésével párhuzamosan, amely a foreign fighterek problémájával is foglalkozik. A két téma összefügg. A parlament és a tanács az elkövetkezendő hetekben a két ügyben megállapodásra jut, úgyhogy érdekes lesz majd látni, hogy mi jön ki ebből. Ne felejtsük el az emberi, jog, emberi jogi ö, aggodalmakat ö, sem, a terrorizmussal kapcsolatos kockázat elemzésben nem szabad elfelejteni azt sem, hogy más okai is lehetnek annak, hogy valaki gyakran utazik a közel-keletre, lehet, hogy valami humanitárius segélyszervezetnek dolgozik. A Azt gondolom, hogy a tanács szintjén nagyon sok munka folyik, és egy dolog, amit a jelentés nem vizsgál, az az, hogy mert túl korai lenne ez, nem vizsgálja tehát meg a Brexit hatásait, mert a Brexit valószínűleg azzal fog majd járni, hogy a Schengeni rendszerbe továbbra is nagyon sokan fognak belépni Nagy-Britanniából, és természetesen fennmarad a szabad mozgás, további költségeket jelent mind a két oldalon, és ezt bele kell számítani a rendszerbe a belépés-kilépési rendszerbe. Még akkor is, hogyha a szabad mozgás fennmarad valamilyen küls, különleges megegyezés keretében. Az elkövetkezendő években nyilván a Brexitnek lesznek hatásai, a költséghatások is lesznek eh, határellenőrzési költségeket illetően. A következő lépés, eh, ami a rendőrségi együttműködést eh, illeti, ez további rendőrségi és bűnöldözési együttműködésre vonatkozik. A Schengeni rendszer rövid távú lehetőségeket biztosít további rendőrségi és bűn, bűnügyi együttműködésre a a gyanúsítottak azonosítására lehetséges vagy alkalmas rendszerre lenne szükség, természetesen az adatvédelem tiszteletben tartásával. Ami a menedékjogot és a migrációt illeti, itt vannak aggodalmak NGO-k részéről, az Európai Bizottság egyes Dublini javaslataival kapcsolatban, különös tekintettel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánja prioritizálni eh, az emberek visszatérítését Törökországba, a Dublini eh, egyezmény alapján az családegyesítésre eh, sort eh, kell keríteni, ez azonban a gyakorlatban nem történik meg olyan gyorsan és olyan zökkenőmentesen, ahogy kellene, főleg kisgyermekek esetében szükséges ez. Az, a bizottság a biztonságos harmadik országoknak kíván prioritást adni a család egyesítésen felül vagy az előtt Azt gondolom, hogy fontos, hogy biztonságos országban legyen együtt a gyermek az szüleivel, vagy a férje feleségével, nem pedig az, hogy továbbra is külön legyenek egymástól. Aztán emberi jogi fenntartások, parlamenti elszámoltathatóság is felmerül. Ami Afganisztánt illeti, számos menekült érkezett ide ebből az országból, és, és pozitívan bírálták el a menedékkérelmüket. Ezen néhány további megjegyzés, ami a végrehajthatóságot illeti, illetve a politikai elfogadhatóságot ami az eh, utazási engedélyezési rendszert illeti az Európai Bizottság elkötelezette mellett, aztán az időkeret, a vízainformációs rendszer, a SZISZ rendszer, a technikailag komplex rendszerekről nem csak nehéz a tárgyalás, de további, ez nagyon sokba is kerül, és a technikai problémák is eh, fennmaradhatnak, fennállhatnak. Emellett el kell mondanom azt is, hogy nem minden, ezek közül nem minden előfeltétele annak, hogy visszatérjünk a eh, Schengenhez. Természetesen eh, ugyanúgy, mint ahogy időbe került a belépési-kilépési rendszer végre eh, létrehozása, ugyanúgy az utazás engedélyezési rendszer létrehozása is időbe fog telni, és lehet, hogy ez tovább tart, mint az a két év, amiben maximalizáltuk a belső határok ellenőrzését, akár novemberben is lehet ezt kérvényezni, ezek következendő hat hónapra. A Dublin reform is időbe fog telni, most kell feltenni a kérdéseket, ahogy ez a szakbizottság is teszi, a nyugat-balkáni útvonal lezárult, az EU-Törökország egyezmény életbe lépett. Kérdés, hogy ezt a Schengeni e, ellenőrzést fenn kell tartani a tagállamokban, e, vagy inkább a relokalizációval kellene foglalkozni, e, családtagokkal kezdve, illetve sebezhető csoportokkal, ahelyett, hogy mindenféle kifogásokat keresünk a belső határok ellenőrzésének meghosszabbítására. Remélem, hogy segítségükre voltam, ez egy nagyon érdekes jelentés, kiválóan hozzájárul az önök vitájának témájához. Köszönöm. Thank you very much, uh, Professor Pierce. Köszönöm szépen. Lehet, hogy a szakértőinknek el kell mennie, de azt hiszem minden kolléga tudja, hogy ezért nyomon követi a bizottságunk munkáját. Hárma jelentkeztek. Azért mondom, mert a kollégák jönnek fennek. Vannak olyan kollégák, akik szeretnek hozzászólni, Coelho úr, Kurabilt asszony és Winberg asszony jelentkeztek szóra. Rajtuk kívül esetleg valaki kíván még szólni. Kezdünk fáradni. Nöpré úr, el is aludt. Én is fáradtak érzem magam. A brit időjárás az oka bizonyára. Bocsánat. Koelho úr, Ázom fel minket. Köszönöm szépen. Túl sok kérdésem nincs, de szeretném megköszönni mindkét jelentést a Schengen hiányának áráról. Schengenre úgy szoktunk tekinteni, mint az egyik legnagyobb sikerünkre, de arról azon is el kell gondolkodni, hogy milyen ára van annak, ha nincs Schengen. Hogyha vége lesz Schengennek, akkor nem csak az egyik legsikeresebb európai projektet tesszük tönkre, hanem a gazdasági növekedés, növekedéshez és munkahelyteremtéshez vezető utat is leromboljuk. Pérez professzor úr említette, hogy Schengen végrehajtását javítani kell. Valóban. A kérdés csak az, hogy hogyan. Szabálysértési eljárásokkal? A bizottság kezdeményez, vagy vannak más eszközeink is erre? Nézzük az első tanulmányt először. Vajon válságmentese Schengen a négy végkövetkeztetéssel teljes mértékben egyetértek, nem kell új jogszabály, jobban végre kell hajtani a gyakorlatban is Schengent. Szükségünk van de azt is el kell érni, hogy a bizottság ellássa szerepét, és a szerződések őre legyen, illetve az Európai Parlamentben magasabb szintű demokratikus elszámoltathatóságra van szükség, és ahogy azt Claude Moraes is elmondta, itt a Libében mi teszünk olyan döntéseket, amelyek ezt létrehozzák. Azt hiszem, szerintem semmi nem tiltja azt, hogy rendőri ellenőrzések legyenek a határok mentén. De egyetértek a végkövetkeztetésekkel és a, nagyjából az ajánlásokkal is. Köszönöm. Anna Maria Bild következik. Köszönöm szépen. Engem speciál felrázott ez a vita. Nagy szükség van egy ilyen vitára, és nagyon aktuális. A Schengeni szabad mozgás köve Európánknak, ez egy igazi sikertörténet. Ez a szabadság és az igazságosság megvalósulása a Stockholmi program jegyében. És úgy tűnik, hogy a migráció kezelésének ez az egyik eszköze, és sajnálatos módon nem jól használják ezt. A tagállamoknak van egy sürgőségi mechanizmusa, ez remek dolog, de ez csak egy utolsó mencsvár, ez csak végszükség esetén lehet, lehet, esetén lehet használni. szerintem nem migránsok esetén, vagy migráns áramlat esetén kéne használni, hanem amikor közbiztonsági gondjaik vannak. Elképzelhető az is, hogy a migránsok a közbiztonságra fenyegetően hatnak. Ez elképzelhető. Én Dél-Svédországban jártam egy Libe misszióval, egy hídon, egy hidat is megvizsgáltunk, ez a Dán-Svéd határ között van, Dániát a Svédországot köti össze az Olesund híd. nem igazából a migránsok problémáját vizsgáltuk, hanem hogy az emberekre mindezzel milyen hatással van. Sokkoló volt számomra ott az Dél-Svédországban, hogy hány ember vált munkanélkülévé, nem tud nem, nem tud munkába járni, nem tud bemenni az iskolába, vagy bölcsődébe, óvodába. Nagyon jól dokumentálta ön is, hogy milyen gazdasági hatása van ennek, milyen gazdasági károkat generál ez. Ez egy libe misszió volt, és miután svéd képviselő vagyok, ezt a probléma, problémának ezt a megnyilvánulását ismerem, de nyilván vannak más példák is. Az emberek mindennapi életére hatással van ez, és erről ritkán beszélünk. Ezt kéne megoldani. Nézzük Svédország példáját. Mi abszolút támogatjuk a szabad mozgást, de a migrációt egyéb tagállamok nem túl eredményesen és szolidárisan kezelik. Mindennek az előfeltétele, hogy a külső határokat megfelelően tudjuk ellenőrizni, ez nem adott, és a SIS rendszer interoperabilitása sem tökéletes. Egyértelmű, hogy Törökországgal jobban együtt kéne működni az cserében, hiszen ők sok információt küldenek az Európába érőkről, mi pedig ezt nem használjuk fel. Ami pedig a svéd-dán esetet illeti, katasztrófa volt, ahogy a svéd és a dán kormányok együttműködtek. Van két olyan ország, akik nem bírják megoldani azt, nem tudják megoldani azt, hogy csak egyszer ellenőrizzék a hídon történő áthaladáskor a úti okványokat. Tehát szerintem ki kell értékelni, hogy mit tesznek a tagállamok ebből a szempontból. A bizottság mit tesz, az is kérdés, tehát már egy év eltelt, hol áll a bizottság. A harmadik kérdésem pedig, hogy mit tehetünk azért, hogy a határ két oldalán a tagállamok jobban együttműködjenek, hatékonyabbak legyenek, és hogy a rendőri erők is jobban együtt tudjanak működni. Bocsánat, van még egy kérdésem az első előadóhoz. Eléggé zavart a helyzet, a migráció, a, Schengen, migráció, a Schengeni rendszer, a menekültek között. Sokszor kíséret nélküli gyermekeket is visszaküldenek, kiutasítanak Oroszországba, mert hogy a Schengeni rendszer ezt lehetővé teszi. Erről mit gondol a bizottság? Köszönöm, Anna Maria, ez, ezek jó kérdések voltak. Nem tudom, a bizottság részéről Pályk asszony szeretne hozzászólni. Vagy majd később? Jó, lesz még egy kérdésünk, és majd utána, de remélem minden kérdést feljegyzett. Mert voltak már korábbi kérdések is. Jó. Windberg asszony fogja feltenni az utolsó kérdést. Köszönöm szépen. Megköszönöm ezt a széles körű tájékoztatást. Lenne egy kérdésem az utolsó előadóhoz. Mi a, mennyi a költség annak, hogyha felállítjuk ismételten a e, belső határok ellenőrzését rövid távon és hosszú távon? A, fordítsuk meg a kérdést. Mennyibe került volna az, hogyha nem állítottuk vissza a határok ellenőrzését, és ez megnyitotta volna a kapukat? Ezt kértékelték, kiszámolták? Svédországban, hogyha nem zártuk volna le a határokat, akkor ennek lett volna költsége. Tényleg az utolsó pillanatban került erre sor. Annyira rossz volt a helyzet, hogy sátor táborokat kezdtünk el kialakítani, hogy az embereket be tudjuk fogadni. És még jó, hogy legalább ennyit el tudtunk érni, és egy kis lélegzethez jutottunk. Sajnos nincsen más ellátási lehetőség ezeken a sátorokon kívül. November 12-e ugye a határidő, ez már, ezt már lassan elérjük. Mit teszünk ezután? Nekünk kell arról dönteni, hogy, hogy lezárva tarthatjuk-e a határokat. Megkapjuk erre a lehetőséget, vagy nem? Aztán, ami a késedelmeket illeti. Vajon lassabb lett a forgalom az Oleszund hídon? Természetesen igen. De ugyanez a helyzet Strasbourgban. Amikor az ember Strasbourgban megérkezik repülővel, ott sorba kell állni, de azért, hogyha mindenki betartja a szabályokat, előbb-utóbb csak-csak áthaladunk az ellenőrzésen. A határok lezárása biztonsági kérdés. Mi lesz november 12-e után? Ezt tudnunk kell. A dél-svéd misszió során azt láttuk, hogy a rendőrség, illetve a határvédelmi erők nem tudják előre tervezni az intézkedéseiket, hiszen meg kell várniuk az események alakulását. Beszéltünk drónokról, a személyzetről, a határvédelemben, tehát a költséges alatt ezt is föl sorolták, de ennek, ennek mi köze van a, a valósághoz? Nem vettük figyelembe a földrajzi földrajzi jellegzetességet. Mi történik azokkal, akik eh, Líbiából vagy, egy, vagy, vagy Szíriából érkeztek? Eh, hogyan kapcsolódik mindez a Frontexhez? Köszönöm. Az lemaradásban vagyunk. Kérem a szakértőinket, hogy válaszoljanak, de próbálják rövidre fogni. És utána Belinda Pike-ot is kérem, hogy reagáljon a bizottsághoz feltett kérdésekre. Ki kezdi? non-politicians, so you're not... Látszik, hogy nem politikusok. Senki sem jelentkezik. Beszéljük, te asszony. Köszönöm az utolsó kérdésre válaszolnék először. Azt hiszem, csak empatikusak lehetünk a svéd hatóságokkal, hiszen megpróbálták elhelyezni a menekült kérőket, de valójában itt a menekült ügyi rendszer nel kapcsolatban merülnek fel kérdések, nem a határvédelemmel. Vajon szükség lett volna-e ugyanígy lélegzetvételni időre a svéd, adós, a svéd hatóságoknak, hogyha más intézkedéseket foganatosítottak, volna, és működött volna a rendszer. A svéd hatóságoknak volt egy javaslata a információ átadásról, és ezért mondták azt, hogy képtelenek arra, hogy egy nagy számú embert befogadjanak, nem tudnak humanitárius segítséget nyújtani. Ez a válság legsúlyosabb pontján történt, miért az, a Törökországgal megszületett volna az egyezmény. Vannak még olyan tagállamok Svédországon kívül is, akik folytatják a határellenőrzést, akik a 28-as cikk után most már a 27-es cikket alkalmazzák, tehát a sürgősségre hivatkoztak először, utána egy más alapelve hivatkoztak, és most viszont már a 29-es cikket alkalmazzák. Nem ez volt az alapelképzelés, hogy ilyen sorrendben használják majd a tagállami hatóságok ezeket a cikkeket. Franciaország és Málta esetét elemeztük, de itt inkább az a kérdés merült fel, hogy a határellenőrzés jó megoldása a terrorista válságra, megállítja ez a terrorista hálózatokat. Itt is az arányosság és a szükségesség hiányát tapasztaltuk. Aztán volt egy másik téma, migráns gyermekek kérdése, akik kíséret nélküliek. Itt helyesen utalt arra, hogy ez a kérdés kell legsürgősebben megoldani. A tagállamoknak vannak félelmei az úgynevezett másodlagos mozgásról, tehát a legális migránsok másodlagos mozgásáról. Elképzelhető, hogy egy migráns egyik államban megkapja a menekült státuszt, a másikban nem. Ezzel mindenképpen törődni kell. A közös menekültügyi rendszerben Szerencsére egyre többen, többet beszélünk arról, hogy hogyan kell megreformálni a Dublini rendszert, az európai menekültügyi rendszert, milyen alternatívák léteznek. Még egy utolsó megjegyzés. Köszönöm Koaljó úr a véleményét, köszönöm, hogy egyetért velünk. Ami pedig a rendőri ellenőrzésekre vonatkozó megállapítását illeti a határok közelében. Van egy megosztottság a Schengeri kódexben. A rendőri ellenőrzést csak valamilyen hírszerzésből vagy máson a származó információra lehet alapozni, viszont a határellenőrzés egy szerű intézkedés. Az, hogy a rendőri ellenőrzés folyamatosan jelen van a határok mentén, és a migránsokat akarja kiszűrni, ez olyasmi, amit az ifjúsági szervezetek, például a Schengen Watch, ezek olyan dolgok, amit a Schengen Watch jelenleg vizsgál, tehát megfigyelik, hogy ezt hogyan használják a gyakorlatban. Erről több információ kéne még. Én arra kérjük az Európai Parlamentet, hogy lássa el a szerepét, Tudom, hogy nagyon sok munkájuk van, illetve nagyon gyorsan követik egymást az események, de kérjük Önöket arra, hogy látogassanak el ebbe a titkos szobába, és nézzék azt meg, hogy milyen sor lenne, milyen tagállamok, milyen intézkedéseket jelentettek be. Minden jót kívánok önöknek, jó munkát, és kérem próbálják meg elérni azt, hogy legyen demokratikus elszámoltathatóság. Köszönöm. Um, Steve, please. Thank you. Steve, tessék. Köszönöm. Nos, akkor én először is az általános költségekre vonatkozóan, ugye gyakorlatilag a nyilvános és gazdasági költségekről szólt ez a jelentés, de nyilván vannak társadalmi költségek is, eh, amelyekről általánosságokban eh, lehet beszélni. Eh, és aztán vannak közvetett gazdasági költségek, amelyeket mondjuk a hosszabb utazások miatt kell elszenvedni. Nagyon nehéz ezeket megbecsülni, de nyilvánvalóan léteznek. Na most, hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy mi történt volna, hogy nem vezetik be újra a határellenőrzést, és akkor más lenne a helyzet, mint tavaly ugyanis az Európai Unióba érkezők száma jelentősen kisebb, mint ami 2015-ben volt. E, egész nyáron kisebb volt az érkezők száma, ami nyilván az EU-Törökország megalkunak e, a alkunak a, a következménye. E, hogy másképp is megtörtént volna, az, azzal lehet vitatkozni, de a lényegtelen az, a lényeges az, hogy kevesebben vannak. A balkáni utat lezárták, e, kevesebben jönnek, e, és kevesebben érkeznek, mint tavaly Németországba, illetve illetve Dániába. Ehhez hozzájárult nyilván a magyar jogszabályok megváltoztatása is, amit ugyan soha sokan kritizáltak, de ettől még tény tehát ezek a tényezők megváltoztak tavalyhoz képest, és ezeket figyelembe kell eh, venni. Eh, és eh, igazándiból a döntést azt idén novemberbe kell hozni, mégpedig kellő időben ahhoz, hogy a svéd és egyéb hatóságoknak felkészülési időt adjanak, legalább néhány hetet, de ez a bizottságra és a tanácsra tartozik, tehát eh, szerintem igen hamar el kellene kezdeniük gondolkozni azon, hogy mit akarnak csinálni, és ezt jelezni, hogy mit akarnak csinálni, és az adott országok, tagállamok pedig igazolják a mostani környezet fényében, mit szeretnének csinálni, miért akarnák még fenntartani az ellenőrzést, annak ellenére, hogy sokkal kevesebben érkeznek a tavalyihoz képest. Nem lehet eh, ugyanis eltekinteni attól, hogy a helyzet megváltozott, eh, azt aztán eh, nem lehet eltekinteni attól, hogy hotspotok alakultak, törvények változtak meg, eh, és egy sor más fejlemény volt a tavalyi év óta. Eh, az az Európol is azt mondta, hogy nincs annyi külföldre ment EU állampolgárságú harcos terrorista, mint tavaly volt. Tehát ez alapján nem lenne eh, ok fenntartani a határellenőrzéseket a Schengenen belül, de hogyha a kormányoknak van egyéb magyarázatuk, akkor halljuk. Ehm, eh, ugye néhány héten belül dönteni kell arról, hogy a következő hat hónapra hagyják-e eh, ezt az ellenőrzést meghosszabbítani. Pálykasszony, az elő, a következő körben lesz majd szó arról, hogy a Schengen értékelésekkel kapcsolatban kap-e megfelelő információt a parlament. E, e, nyilván alapvetően e, megkaphatja az információt, bár az információ egy része az érzékeny, tehát bizalmas, de azt is tudni kell, hogy ezek az értékelések, és erről majd később beszélni fogok, engednek nekünk olyan következtetéseket levonni, amelyek fejlesztik tovább ezt a rendszert. Beszélhetünk tehát általánosabb következményekről, illetve következtetésekről és specifikusabbakról is. Amikor 2011-ben a jogszabályt beterjesztettük, illetve felülvizsgáltuk, akkor azt mondtuk, hogy két évente ellenőrizni kell a működését, és valóban a rendőrségi ellenőrzésekkel kapcsolatban például guideline-okat akartunk bevezetni, és be is vezettük 2012-ben, amelyet aztán igazándiból mindenki elfelejtett azóta. Ami pedig azt illeti, hogy hogyan lehet monitorozni mindaz, azokat az országokat, amelyek újra bevezették az ellenőrzést. A múlt hónapban eh, leírtuk a felülvizsgálatnak a módszertanát, de ezen túlmenően is, ugye párbeszédet folytatunk az egyes tagállamokkal, és nem bejelentett látogatásokat is teszünk. E, igazándiból ezzel most bejelentettem, hogy Ausztriába lesz, és van egy be nem jelentett látogatás Franciaországba is e, az pedig, hogy november előtt tudják-e vagy sem, hogy mi a helyzet. Erről volt szó a szeptemberi közleményben, október 25-én dönt majd a bizottság arról, hogy mi legyen. Október 18-ig kell beküldeni a tagállamoknak az információt, szerepel a függelékben, hogy milyen információt kértünk. Ami pedig a kísérő nélküli fiatalokat illeti, erről beszéljünk két oldalulag, Svédország visszaküldi-e ezeket Dániába, hogy ez most Schengeni kérdés, vagy eh, menekültügyi kérdés. Én erre most az, e-, ez alapján, a kevés információ alapján nem mernék válaszolni. Eh, köszönjük, eh, nem fogjuk akkor elmondani Ausztriának, hogy lesz egy be nem jelentett látogatás ellenőrzés. Kevés az idő, megköszönöm ennek a szakértői csoportnak mindazt a munkát, amit elvégeztek. Steve, köszönöm még egyszer nagyon méltányoljuk a munkájukat, és köszönöm a türelmüket is. Most akkor megyünk tovább a második rész következik. Frontex igazgatóját szólítom. Tehát Fabrice Legerit Wojtek Kalocsinskit, és amíg ők följönnek a színpadra, illetve az elnöki pulpitusra, addig elmondom önöknek, hogy a második szakértői csoport a Schengeni mechanizmusnak a működését, illetve érzékenységét fogja Eh, elemezni. Legeri úr, Legeri úr az igazgatója a Frontexnek, illetve az utódszervezetének, és elmondja, hogy mit is várhatunk ettől az új ügynökségtől. Jó, hogy itt van ezen a meghallgatáson. Eh, még ha ez most csak egy meghallgatás is. Tehát jöjjenek fel, kérem, és akkor kezdhetjük. Eh, másik oldalról kerüljék meg az asztalt, kérem. Uh, Mennyiben mindenki leült, akkor kezdjük az ügyvezető igazgatóval, Fabrice Legerivel, öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, Szeretnék köszönetet mondani ezért a meghívásért. Az Európai Határ és Parti Őrség ügyvezetőjeként annyira új ez az ügynökség, hogy Frontexnek neveztük a programunkba. Elnézést, elnézést, de nem, általában nem ilyen a standard nálunk. Elnök úr, nem, nem gondolom, nem vagyok benne biztos, hogy ez hiba volt. Ez ó, olyan, mint, hogyha, mint amikor valakinek van vezetékneve és keresztneve, mind a kettő ugyanazt az embert jelöli. Annyit szeretnék tehát mondani, hogy fontosnak tartom az együttműködést a parlamenttel, mert az új rendeletnek megfelelően több hatalom, több eszköz és nagyobb elszámoltathatóság vonatkozik ránk, ez teljesen világos és ezért örülök, hogy itt lehetek a szakbizottságban, tehát az elszámoltathatóság, a, e, a demokratikus ellenőrzés nagyon fontos számomra. Most visszatérve a mai témára, e, kockázatelemzés, a e, képességek elemzése és az ügynökség feladatai. Először is engedjék meg, hogy megpróbáljam definiálni a kockázatelemzést a gyakorlatoknak megfelelően, legalábbis az ügynökség gyakorlatának megfelelően. A következőképpen határoznám ezt meg. Ez egy olyan tevékenység, amely a monitoring ból áll, tehát monitorozzuk azokat a fő eh, tényezőket, amelyek a külső határon eh, befolyásolják a helyzetet. milyen tényezők lehetnek ezek? Akár illegális, migrációs, áramlatok, vagy bizonyos fenyegetések kialakulása, bűnbandák megjelenése egyes országokban, akár az Európai Unión kívülről, vagy egyéb fenyegetések, terrorizmussal kapcsolatos fenyegetések, mert ez is most már az ügynökség mandátumába tartozik, hogy tudatában legyünk ennek a külső határon, és együttműködjünk az Európollal és a nemzeti ügynökségekkel. A kockázat elemzés lényege tehát ezen tényezők monitorozása annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehető legjobban osszuk el. A források mindig korlátozottak, akár nemzeti, akár Európai Uniós szintről beszélünk, tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket megfelelően használni a lehető legjobb, leghatékonyabb módon. Kockázatelemzési jelentéseket készítünk, a leginkább stratégiai jellegűeket megosztjuk a parlamenttel, bizottsággal és a tanácssal. Emellett természetesen rendszeresen készítünk olyan dokumentumokat, amelyek kockázat elemzési tartalommal rendelkeznek, és lehetővé teszik az ügynökség számára, hogy újra osszák a forrásaikat. Aztán a kockázatelemzésben vannak olyan anyagaink is, amelyek a tagállamoknak segíthetnek abban, hogy a döntéseiket meghozzák, hogy figyelembe vegyék ennek során az ügynökség által feltárt tényeket, annak érdekében, hogy hogy megfelelő célra fordítsák a technikai vagy pénzügyi eszközeiket, vagy technikai operációs terveket készítsenek. Aztán a közös e, műveletek végrehajtása, amelyeket az ügynökség e, irányít, ezek mind-mind elemzésen alapulnak. Emellett partnerségi megegyezéseink is vannak, nem Európai Uniós országokkal kockázatelemzésben, Törökországgal működünk együtt, illetve afrikai országokkal. Napi szinten információkat kapunk, híreket kapunk, hírszerzési információkat is a terepről, illetve szatellit adatokat is. A kockázatelemzést tehát így alapozzuk nagyon széles körű adatokra, amelyek a helyszínen a szituációt képezik le. Most pedig a sebezhetőségi értékelésről is beszélnék. Ez az egyik új missziónk, amelyel rendelkezünk, az új rendelet kontextusában. Megpróbálom itt is eh, ezt a, témát, ezt a fogalmat is meghatározni, a sebezhetőségi elemzést. Most eh, éppen a metodológia elkészít, eh, elfogadásának előkészítésén dolgozunk. Úgyhogy igyekszem elmagyarázni önöknek, hogy miről van szó. Ez a sebezhetőségi eh, elemzés ez megvizsgálja a tagállamok kapacitását e, és képességét arra, hogy a forrásaikat kihasználják, figyelembe véve a fenyegetés e, szintjét és idejét. Tehát egyrészt elmondtam, hogy mi a kockázatelemzés, most pedig a sebezhetőségi elemzésre tértem ki. Ez egy olyan gyakorlat, amelynek lényege az, hogy megnézzük, hogy a rendelkezésre álló felszerelés és a tagállamok működése megfelel-e a helyzet elvárásainak. Tehát a kapacitásról van szó, arról van szó, hogy milyen a humán erőforrás, technikai felszerelés, illetve arról, hogy hogyan tudják a legjobban kihasználni a szervek ezeket a rendelkezésre álló forrásokat. A sebezhetőségi értékelés tehát teljesen más, mint a kockázatelemzés. Ez nem a kockázatelemzés további szintje, vagy, vagy formája. A célunk az az, hogy meghatározunk olyan intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak végre kellene hajtaniuk ahhoz, hogy az operatív elvárásoknak megfeleljenek. Jövő héten az ügynökség igazgatósága a sebezhetőségi értékelés elfogadásáról fog dönteni, ez megfelel a rendeletnek, amelyet megszavaztak. Hogyha ez megtörténik, akkor az igazgatóságban el tudunk fogadni egy tervet. Már az ügynökség tett javaslatot a tagállamok illetve a bizottsággal együtt kívánunk működni workshopokban, adatokat kívánunk gyűjteni, és igyekszünk benchmarkokat kidolgozni, hogy lássuk, hogy mi a normál helyzet, hogy az ettől való eltérést meg tudjuk határozni. Nyilván mindannyian tudják, hogy a normalitás meghatározása nem olyan egyszerű. Figyelembe fogjuk venni a geográfiai elhelyezkedést, különböző kihívások lehetnek ezzel kapcsolatban, hogyha egy tagállam földrajzilag hát eh, hátrányos helyzetben van, vagy nagy kihívás előtt áll, akkor nyilván más segítséget eh, kell kapnia, mint a kevésbé kitett tagállamoknak. Most eh, engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket a jövő évi ütemtervről. Az ügynökség igazgatósága elfogadja majd a metodológiát. Jövő héten értékelésre kerül majd sor. Értékeljük a tagállamokat, és először is három önkéntes tagállamban fogjuk tesztelni a metodológiát, és aztán minden tagállamra alkalmazzuk ezt. Ez megint csak egy olyan kérdés, ami gyakran felmerül. A sebezhetőségi elemzés, illetve a Schengeni elemzés közötti összekapcsolódás. Vannak különbségek kettő között. Az én perspektívámból a Schengeni értékelés arról szól, hogy megfelelnek-e a Schengeni szabályoknak a tagállamok. Azonban a sebezhetőségi ellenőrzés vagy elemzés nem jogi kategória. Tulajdonképpen itt azt vizsgáljuk meg, hogy a kapacitás, az eszközök kihasználásának a hatékonysága milyen. Lehet, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek teljesen megfelelnek a Schengeni eh, szabályoknak, mindazonáltal, hogyha nem ö, használják fel megfelelően a rendelkezésükre álló ö, mm, eszközöket, akkor nem felelnek meg az, a, a hatékonyságnak. A sebezhetőségi ellenőrzés az egy folyamatos eljárás, minden tagállamra fog ez vonatkozni, ez a Schengeni értékelésre nem vonatkozik, nem, ez nem így van. Az, ha az ügynökség valamilyen figyelmeztető jelre bukkan, vagy valami váratlan fejleményt talál, akkor az igazgató egy további célzottabb sebezhetőségi elemzést készíthet egyes tagállamokban, a külső határ bizonyos szakaszán, annak érdekében, hogy jobban elemezze a helyzetet, vagy aktiválja a szükséges lépéseket, és rendelkezésre bocsáthatja az eszközöket. Ez nem arról, itt nem arról van szó, hogy tagállamoknak szemükre vetnénk bármit is, az ügynökségnek a feladata egyszerűen az anticipálás, a potenciális veszélyek anticipálása és intézkedések előkészítése annak érdekében, hogy nagyobb forrásokat juttassunk a tagállamoknak, ahol ez szükséges. Nagyon sok sebezhetőségi mm, témát említhetnénk, egy példa. A külső határok mennyiben kész képesek arra, hogy a hamisított dokumentumokat, személyazonossági dokumentumokat lefüleljék. Hogyha a külső határok egyes szakaszai nem képesek erre, akkor ez sebezhetőséget okoz. Másik típusú sebezhetőség az, az hogy ha megnézzük, hogy mi történne, hogyha egyes tagállamoknak nincsenek eh, terveik eh, arra, hogy menekültek vagy migránsok hatalmas tömegeit eh, fogadják, engedjék be. Ezek példák, de, de itt nem arról van szó, hogy megfelele a tagállam a jogszabálynak, hanem arról, hogy hatékony-e a kapacitás kihasználása. Nem akarok túl sokat beszélni, azt gondolom, hogy 10 percet kaptam, úgy emlékszem, úgyhogy ennyiben hagynám, és elmondanám, hogy együttműködünk az Európai Bizottsággal, és természetesen még a Schengeni értékelési mechanizmusban is az ügynökség az folyamatnak a része, szaktudást biztosítunk, és néha inspirációt is adunk az Európai Bizottságnak, hogyha váratlan látogatásra kerül sor. Köszönöm szépen, köszönöm szépen szakértőnek. A DG Home eh, következő eh, előadóját fogjuk meghallgatni az Európai Bizottság eh, részéről. Ten points. Uh, first of all, you... Köszönöm szépen. tíz percben van, tíz dolgot szeretnék elmondani arról, hogy létezik egy Schengeni értékelő mechanizmus, egy sérülékenységi mechanizmus, Úgy gondoljuk, hogy az integrált határvédelemnek ez két nagyon fontos elemem, tehát hiányzik innen még a minőség ellenőrzési rendszer. Tíz pontban szeretnék erről beszélni, bár elképzelhető, hogy ismételni fogom azt, amit Ledger úr már elmondott. Nézz, mi, nézzük először is, hogy mi a célunk. Ami a Schengeni értékelési rendszert illeti, a teljes vívmányokra illeti, tehát nem csak a határvédelem, hanem adatvédelem, rendőri elő, elő, el, együttműködés, információ megosztás, stb. stb. Tehát teljes Schengenre vonatkozik ez, joganyagra, nem csupán a sebezhetőségi e, e, elemzést illeti, illetve ez egy sokkal jogi, sokkal inkább jogi alapokon nyugvó elemzés, vannak bizonyos bejelentett vagy nem bejelentett látogatásaink Franciaországba vagy Ausztriába, de alapvetően Ausztria és alapvetően azt vizsgáljuk, hogy Franciaország és Ausztria betartják-e a Schengeni jogszabályokat a látogatás alatt alkalmával. Sokszor azt szokták válaszolni a tagállamok, hogy ugyan ez és ez a probléma fennállt a látogatós alkalmával, de azóta ezt már ki igazítottuk. De mondom, tehát ez egy pillanatnyi értékelés. Ami a sebezhetőség elemzést illeti, ez sokkal inkább egy folyamatos folyamat, Tehát ez nem egy egyszerű elemzés. Kapacitásépítésről van szó a tagállamokban, vajon a tagállamok képesek arra, hogy jövőbeli kihívásoknak megfeleljenek. Még egy dolog, azt is fölmérjük, hogy a, hogy a tagállamoknak van-e kapacitás arra, hogy a gyorsan létrehozandó ö, intézkedésekre tudnak-e reagálni. A sebezhetőségi kiértékelés sokkal inkább szakmai jellegű, tehát megnézzük az eszközöket, megnézzük a tagállamokon belüli workflows-t. Lehet, hogy egy-egy tagállamnak sok a radarja, helikoptere, bármilyen eszköze, de hogyha nem jó az információ csere, a koordináció, ha nem ugyanaz a megközelítése két tagállamnak, akkor lehet, hogy itt eltérőek a kapacitások. Mind a, az összes tagállamot vizsgáljuk mindkét esetben de a, alapvetően a Schengeni kiértékelő rendszernél látogatásokról beszélhetünk. 2015-ben 21 ilyen látogatás volt a tagállamokhoz. A határokat 9 alkalommal vizsgáltuk, négyszer jelentettük ezt be, Ausztria, Belgium, Németország és Hollandia, és voltak be nem jelentett látogatások, ez az újdonság egyébként, ez mindenki számára meglepetés. És szerintem ezen a héten Ausztria számára is nagy meglepetés volt, hogy megjelentünk, mert tényleg mindent titakban tartottunk egészen a művelet elkezdéséig. 2016-ban eddig 16 látogatásunk volt. Látják, hogy körülbelül 20 körül mozog a látogatások száma évente. A bizottságban a kollégák foglalkoznak ezzel, és egyáltalán nem olyan könnyű munka, mert a follow-upot is meg kell oldani, jelentéseket kell írni, illetve ajánlásokat a tanácsnak. Nézzük a módszertant. Ez is eltér a két értékelés esetében, de a két dolog azért kapcsolódik egymáshoz. A Schengeni kiértékelési mechanizmusnál van egy egységes kérdőívünk, ez is nagyon fontos információforrás a Frontex számára, aki elvégzi a sebezhetőségi értékelést, így aztán az az elképzelés, hogy a frontex ezt meg kell osztani. Aztán vannak, van egy, egy jelentés, ami a bizottságnál készült, ajánlások a tanács felé, megvizsgáljuk, hogy a tagállamok betartják a jogszabályokat, vagy nem. Ha nem, akkor elképzelhető az, hogy a nem teljes megfelelés, vagy a jogszabályok nem teljes alkalmazása, az lehet, hogy csupán egy rossz feliraton múlik. De nem ez az igazi probléma, hanem ha a struktúra nem megfelelő, ha nem elég hatékony a tagállam. A sebezhetőségi rend, a sebezhetőségi vizsgálat módszertanát most dolgozik az ügynökség, és ez egy napi kérdés a Frontex és a bizottság között az igazgató tanácssal, illetve a tagállamokkal is folytonosan egyeztetünk, de ez alapvetően, mert alapvetően arról van szó, hogy tagállami információkat kell elküldeni az ügynökséghez, részletes információról van szó, és nagyon fontos az, hogy a tagállamok az összes feltett kérdésre részletesen válaszoljanak. válaszoljanak azt sem szabad elfelejteni, hogy léteznek Frontex liaison tisztek, összekötő tisztek a tagállamokban, és ők is gyűjtenek információt. Talán kicsit eltérőtől a megközelítéstől, hadd mondjam el azt, hogy a sebezhetőségi elemzés jó lehetőség a tagállamok számára, hogy rendezzék soraikat, hiszen ezt nem hozzák nyilvánosságra azonnal, nem ismerik meg a helyzetet a többi tagállamban azonnal. Itt az önösség igazgatójának nagyon fontos szerepe van abban, hogy hogyan, miként osszam, hogyan osztja meg az információt a tagállamokkal azzal kapcsolatban, hogy mi lett a vizsgálat eredménye, és hogyha okos a tagállam, akkor ezt lehet gyorsan ki lehet gyorsan javítani. Az egyiknél a bizottság folytatja, a kértékelési mechanizmusnál a bizottság folytatja le a vizsgálatot, a másik esetben, a sebezhetőségi tanulmánynál az ügynökség. Az első esetben a Schengeni kértékelési mechanizmusnál a tanács és a parlament is megkapja a jelentést. Sajnos ez nem mindig a formális csatornákon keresztül történik, hanem egy egyszerű e-maillel ezt meg kell oldani, hogy használjuk a formális csatornákat. És az is gond, hogy ez egy ez bizalmas információnak számít, tehát nem lehet mindent nyilvánosságra hozni, viszont szeretném, hogyha több részletet megismerhetne a nagy közönség. Annak semmi értelme, hogy utána vádaskodni fogunk csak, és a tagállamok egymásra mutogatnak újjal, ez nem sikeres, így nem, le, így nem fogja egy-egy tagállam kiavítani a hibáit, a hibáit, sőt. Tehát óvatosan kell ezt a beszámolót megtenni, és nem kell azonnal nyilvánosságra hozni, ez nyilvánvalós. Megvan a jogi alap, ez is eltérő a két vizsgálat esetében. Létezik a Schengeni kézikönyv, van egy katalógus is, amely ezt szabályozza, mind a két vizsgálatot. Aztán van itt még egy dolog, amivel, amiről sűrűn egyeztetünk a frontex ez pedig az, hogy nem, hogy el kell kerülni az átfedéseket, sokszor ugyanarról kétszer is begyűjtjük az információt. Ez azt jelenti, hogy ne, úgy, nem el kell kerülni azt, hogy ugyanazt vizsgáljuk a két vizsgálat során. Nézzük a finanszírozást. A Schengeni értékelési rendszer egyértelműen kapcsolódik a belső biztonsági alaphoz. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak ellenőriznie kell, hogy hogy működik a nemzeti programjuk, de a sebezhetőségi vizsgálathoz is kapcsolódik mindez. Az különböző EU-s finanszírozások esetében Hát a jövőben mindenképpen foglalkozni kell azzal, hogy ha nincs meg megfelelő finanszírozás a sebezhetőségi vizsgálatra, akkor eh, ezt ki kell javítani. Tehát mondom, vannak különbözőségek, vannak, vannak különbségek, vannak hasonlóságok a két vizsgálat között, ezek valamilyen mértékben összekapcsolódnak, de a bizottság a szerződések őre, a lényeg az, hogy a Schengeni vívmányokat megfelelően alkalmazzák, a Frontex viszont leginkább operatív oldalról vizsgálja meg a dolgot, arra próbál rávilágítani, hogy mik az operatív problémák, és nem 5 évenként kell ezt megvizsgálni, hiszen Schengennel ez a helyzet, 5 évenként van felülvizsgálás, hanem Ebben a sebezhetőségi vizsgálatban sokkal gyakrabban kell végrehajtani ellenőrzéseket, hogy mi hamarabb megoldódjon egy-egy probléma. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm mindkettőjüknek. Harmadik szakért, illetve hárman jelentkeztek, Szippel asszony, Koljó úr, Pável úr. Szeretne még valaki hozzászólni? Akkor kérem most jelezzék, és akkor lezárom a listát. asszony kezdi. Thank you very much, Chair. I would like to concentrate... Köszönöm, eh, én néhány konkrét kérdésre koncentrálnék. A eh, sebezhetőségi értékelés, ami ugye kockázatértékelés eh, sem túl valami. Hát What could be some, de érdemes lenne tagállamokat tanácsokkal ellátni, hogy bizonyos helyzetekben hogyan járjanak el. A konkrét kérdésem tehát az, hogy amennyiben van egy nyilvánvaló kockázat, nevezetesen például, hogy a közeljövőben növekszik a menekültek száma a külső határon, van-e valami fajta konkrét eh, tanács, amit a tagállamoknak adnánk, illetve hogyha a tagállam valamilyen oknál fogva hajlandó ezt megtenni, de nincs lehetősége rá, mert mondjuk nincs anyagi képessége ilyesmire, akkor az ön lehetőségei között szerepele az, hogy a szolidaritási elven technikával, pénzzel, erőforrásokkal segítsék azt a tagállamot, illetve ebben az esetben ez európai pénzt jelentene, vagy valamilyen módon tagállamok közti szolidaritást. Uh, Does... És amennyiben tanácsot adnak a tagállamoknak, akkor ennek van-e hatása arra, hogy a kockázatelemzés hogyan történik, vagy Eh, hogy milyen módon zajlik az együttműködés harmadik országgal, tehát vannak bizonyos intézkedések a tagállamban, illetve a harmadik országban. Eh, de hogyha ugye nem migrációról van szó, látjuk, hogy bizonyos EU környéki országokban eh, vannak van terrorizmus, erőszakos rezsimek, hogyha ez növekszik, akkor van-e valami elképzelése arról, hogy a tagállamok számára milyen támogató intézkedések állnak rendelkezésre. Uh, Köszönöm, Dupré úr. Köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam euh, az előadókat, a szakértőket. Én meggyőződéses európai vagyok, és én mindig úgy gondoltam, hogy közösen kell a külső határokat kezelni, illetve igazgatni, és ez mindig ez volt a filozófiám. Minden olyan lépést, ami ebbe az irányba megy, én üdvözl, üdvözlök. Két kérdésem van, kicsit rosszul érzem magam ezekkel kapcsolatban. Ezek a, ezek a vulnerabilitás vizsgálatok, ezek azt nézik -e, hogy az egyes tagállamok hogyan bírják kezelni a különböző migráns áramlást. De hát a tagállamok nem ugyanabban a helyzetben vannak. És most lehet, hogy kicsit provokatív vagyok, vannak bizonyos módok, amelyeken, hogyha tanulmányozzuk ezt a, kísér, ezt a kiszolgáltatottságot, akkor valójában Orbánnak kedvezünk, és Renzi és a Cipras ellenében. Tehát a tengeri határ nincs ellenőrizve, a szerzárazföldi ellenőrizve van. Tehát nem, nem az következik ebbe, hogy a leg büntetőbb rendelkezéseket, és a büntetőt azt szándékosan használom, mozdítjuk elő. És aztán vannak még olyan dolgok, amelyek számomra evidensek, nyilván eh, az információt nem kell kétszer begyűjteni begyűjteni, stb. Eh, tehát a módszertan az jónak tűnik, ugyanakkor mégis van egy kérdésem. A Frontex eh, pénzét növeljük, de ez mit változtat a terepen? Amennyiben többen jönnek mondjuk Törökországból Görögországra, akkor azért Ugye, illetve, hogyha kevesebben jönnek, akkor nem a Frontexet dicsérjük meg, hanem Törökországot. Ehm, Olaszországban pedig több ezre jönnek. Ehm, a Frontex mit fog csinálni? Tehát tényleg ott van ez a kérdés, amire jó lenne, hogyha tudnánk válaszolni, vagy önök tudnának mi, ezeknek a rendelkezéseknek, ezeknek a szabályoknak az operatív haszna vagy következménye. És nem kritikai éllel kérdezem, hanem csak mert tudni szeretném. Thank you, Gerard. Uh, Mr. Pavel, please. Pavel úr következik. Thank you very much. Uh, I also salute the new agency and the work that you described. Én is üdvözlöm az új ügynökséget. Uh, közös uh, közösen kezeljük a határokat, közösen vállaljuk a költségeket. E, ugye ez lenne a, végcél, de a Schengen területen sincsenek közös határok, mert e, fel vannak függesztve valójában, már úgy értve, hogy a határellenőrzés vissza van vezetve. Aztán vannak olyan tagállamai az EU-nak, e, amelyek nincsenek a Schengeni zónán belül, és ön azt mondta, hogy a nem Schengenbe tartozó országokra is kiterjesztették a különböző ellenőrzéseket, illetve ez a, ez a sérülékenységi ellenőrzés, a vulnerability test, amelyet az ügynökség végez, azzal kapcsolatban az a kérdésem, hogy milyen a felkészültsége a, ennek a három országnak arra, hogy kezeljen olyan mozgásokat, amelyek tavaly történtek, és hát láttuk az előző évek problémáit, hogy hogyan próbálkoztak a sengeli határok védelmével. Coelho úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én azt gondolom, hogy a Schengeni információs rendszer az alapja a kölcsönös bizalomnak, de tegyünk egy lépést hátra, vissza. Ezt a Schengeni értékelési mechanizmus miért is hoztuk létre? Azért, hogy e- megnézzük azt, hogy a tagállamok készen állnak-e arra, hogy csatlakozzanak, vagy már nem képesek, de még mindig be kell tartaniuk a szabályokat. Ezért hoztuk létre annak idején a Schengeni értékelési mechanizmust. Ezért is örülünk annak, hogy létrejöttek ezek a be nem jelentett látogatások, amit a parlament mindig akart, viszont a tanácsnak nehezen ment le a torkán. És most ez az egyik legjobb eszközünk, amely szerintem a Schengeni ellenőrzési mechanizmusban rendelkezésre áll. Ugyanakkor számomra nem egyértelmű, hogy mi a különbség a vulnerability assessment és az új értékelési mechanizmus között. Én mind a két mind a két eh, szakértőnk megpróbálta elmagyarázni, de továbbra sem értem, hogy mi a különbség a kettő között. Értem, hogy a Schengen értékelési mechanizmusnak nagyobb a hatóköre, Tudom, hogy a e, sérülékenységi értékelés e, az preventív, és, és azonosítani akarja a jövőbeni kihívásokat. De azzal én nem értek egyet, hogy az egyik az úgymond jogi, e, inkább jogi, a másik pedig inkább szakmai vagy technikai. Adok egy példát, hogyha van egy probléma a külső határon, a, a a Schengen információs rendszerrel egy technikai probléma van, akkor az inkább technikai probléma, és nem pedig jogi eh, probléma. Ugyanakkor, hogyha rosszul használják a SIS eh, rendszert, eh, akkor a határon nagyon komoly problémák keletkezhetnek. Tehát valójában a Schengen értékelési mechanizmusban is értékelni kell a Schengen információs rendszer esetleges rossz működését. Tehát igazániból nem lehet elkerülni, hogy a két rendszer, a két mechanizmus egymást részben átfedjék. És mind a két ügynökségnek, illetve az ügynökségnek és a bizottságnak úgy kell dolgoznia, hogy az információ áramlásból mind a kettőnek haszna legyen. Két konkrét kérdésem van a bizottsághoz. Önök azt mondták, hogy megszégyeníteni e, immár nem működik, mint módszer. E, de akkor, amikor egy ajánlást teszünk egy országnak, és nyilvánosságra hozzák ezt, a, ezt az országot, akkor valójában megnevezzük azt az országot, ahol probléma van. Tehát továbbra is abban a pillanatban úgymond megnevezzük és megszégyenítjük az adott országot. E, nekem őszintén meg kell mondanom, elég sok ilyen jelentést olvastam, E, ezekből a titkos jelentésekből a titkos teremben 90-95%-a a, az, a, az ott orvasott információnak nem is értem, miért volt titkos. A jelentéseket részlegesen nyilvánosságra lehet hozni, e, mondják. Tehát a bizottság ugye azt mondja eredetileg, hogy minden titkos, és aztán egy részét e, feloldja. De európai szinten nem nő azzal az átláthatóság, hogyha az alaphelyzet az, hogy a jelentés titkos, még akkor is, ha a tartalmában semmi olyan nincs, ami miatt titkosnak kéne lennie. Köszönöm. Köszönjük, Carlos. És akkor most Delegi, Legeri úrnak adom meg a szót. Kevés időnk van, és ebben a kevés időben a legfontosabb dolgokra reagáljon 5-6 perc eh, alatt. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom meggyőzni önöket úsmét arról, hogy van különbség a Schengeni értékelési rendszer, illetve a eh, Vulnerability Assessment között. A, ezek egymást kiegészítő eljárások a mi szemszögünkből. Más a hatókörrel két vizsgálatnak, két mechanizmusnak, és más a hatás meg, a, a probléma megoldó mechanizmus is. A sérülékenységi értékelésnél nem az abszolút igazságot kapjuk. Amikor jogi problémákkal foglalkozunk, nyilván a jogot lehet különböző féleképpen értelmezni, és ezt megteszik a bírók, illetve a jogászok, de mégis van egy szabály leírt törvény. A sérülékenységi együtt e, értékelésnél kell, hogy legyen egy olyan alap, amely évről évre fejlődik. Tehát például, ha megvizsgáljuk azt, hogy mi a normális egy külső határom, és azt nézzük, hogy 2010 lesz a baseline, az alap, az összehasonlítási alap, vagy 2015 lesz az összehasonlítási alap, akkor eh, hány, irregál, eh, hány illegális bevándorló jött be egy adott határon, eh, és, és mennyit kell, hogy egy tagállam fel tudjon dolgozni. 2015 és 2010 között azért jelentős különbségek voltak. Tehát egy tagállam be tudja tartani a jogszabályt vagy rendeletet, és mégsem áll készen arra, hogy bizonyos helyzeteknek megfeleljen. tudatában kell lennünk annak, hogy itt a kapacitás hatékonyságáról van szó. És itt most válaszolhatok azokra a kérdésekre is, amelyek eh, arról szóltak, hogy adjunk bizonyos ajánlásokat. És ez megint rávilágít arra, hogy mi a különbség a sérülékenységi vizsgálat és az értékelési mechanizmus között. Hogyha az ügynökség azt látja, hogy eh, a külső határ bizonyos szakaszai nem állnak készen, mert a tagállamoknak nincs meg a megfelelő kapacitásuk a határ védelméhez, nincsenek technikai eszközeik, vagy nincs elég emberük, vagy nincsen adatbázis, vagy nem férnek hozzá az adatbázishoz. Ezek olyan példák, amikre egyébként volt is példa, tehát ezeket tényleg tapasztaltuk, nem tudnak regisztrálni migránsokat, nincs internet a határon. Ezek olyan problémák, amelyekkel ténylegesen szembesültünk mi, mint ügynökség, és hogyha 50 illegális bevándorló érkezik naponta, akkor a rendszer szempontjából nem ugyanaz az eredmény, mint hogyha 5000 vagy 10000 érkezne naponta. Tehát kell, hogy legyen egy baseline, egy összehasonlítási alap, amit aztán eh, változtatni kell. Ezért is van ez az éves ciklus, és a az ügyvezető igazgató számára lehetséges az, hogyha nagyok az eltérések, akkor további intézkedéseket tegyen, további értékelést rendeljen el, és intézkedésekre tegyen javaslatot. Milyen intézkedésekre? Néha a reakció az egy válságkor, hogy közös műveletet indítunk be a tagállam támogatására. Előfordulhat, hogy, sőt valószínű, hogy ezt e középtávú célok meghatározása követné, tehát hogy a nemzeti kapacitást milyen módon fejleszék, építsék ebben a tagállamban előfordulhat, hogy európai kapacitásokra is kell támaszkodni. Van-e elég szakértőnk például, akik azonosítani tudják a hamisított okmányokat? E, ez, ez az Európai Unió számára is fontos, nem csak a tagállamok számára. Tehát az ügynökség megpróbálja megtalálni a megfelelő egyensúlyi helyzetet, és megfogalmazni a lehető legjobb ajánlásokat annak érdekében, hogy reagáljon ezekre a sürgősségi helyzetekre, és megtervezhető legyen a kapacitás, illetve annak fejlesztése. Ami a harmadik országokat illeti, nyilván a sérülékenységi elemzés nem fogja figyelembe venni a harmadik országokat, mert a saját tagállamunknak a kapacitásait vizsgáljuk. De hogyha jönnek jelzések, kockázatelemzési jelzések, hogy várható olyan helyzet, amikor sokokból kifolyólag, geopolitikai okokból kifolyólag, vagy gazdasági okokból kifolyólag előre látható, hogy akár menekültek, akár illegális bevándorlók hulláma éri el a külső határunkat, vagy tudjuk, hogy bizonyos területeken esetleg terrorista fenyegetés van, vagy a szervezett bűnözés törekszik a határ megsértésére, akkor ezeket is elő lehet készíteni, fel lehet rá készülni, fel lehet készíteni a határáteresztő pontokat, akár repülőtereket is arra, hogy azonosítsák, illetve kezeljék azt a veszélyt később. Volt egy kérdés három konkrét tagállamra vonatkozóan, amelyek nem tagjai Schengennek, de tagjai az Európai Uniónak és ott elmondhatom, hogy nem duplázódik a Schengeni értékelés, illetve a vulnerabilitás assessment. A Schengeni eh, értékelési mechanizmus az elvégzésre kerül a Schengeni csatlakozás előtt is, de az ügynökség eh, elkezdi az összes tagállamban a sérülékenységi elemzést, mert eh, valójában mi az összes tagállamnak akarjuk rendelkezésére bocsátani a szolidaritás lehetőségét, és nem véletlen, hogy a múlt héten Bulgáriában jártunk, és ott a szlovák elnökséggel is egyetértésben egy műveletet indítottunk, tehát meg a bizottság támogatásával, tehát külső határán az Európai Uniónak.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 fogjuk ezeket a sérülékenységi tanulmányokat elkészíteni, illetve értékeléseket. Nyilván a földrajzi tényeket figyelembe vesszük, mert hát a szomszédsági kérdések azok egyértelműek. Az hogy, az, hogy most egy szárazföldi határól vagy tengeri határól van szó, nyilván ezeknek a határoknak nem ugyanaz a kockázata és nem ugyanaz a szükséglete mondtam már korábban, lehet, hogy nem önöknek, de amikor kérdeztek, mondtam, hogy a falak felépítése, illetve eh, operatív szempontból eh, nem akadályozta meg azokat a, az eseteket, amelyek eh, előfordultak. 2015-ben 1,8 millió illegális határátlépés történt, miközben ugye épültek a falak, illetve a szöges drótok is. Mi a módszerek eh, a tagállamok kiválasztásánál eh, variáltunk, hatan jelentkeztek, hármat választottunk ezek közül, Szlovéniát, a Németországot és Finnországot. Ezek azok az országok, amelyeknek a földrajzi helyzete teljesen eltér egymástól, és látjuk azt, hogy ezek közül vannak olyan országok is, ezekben az országokban vannak légikikötők is, tehát légikülső határok. Tehát van egy ilyen földrajzi vonulata a dolognak. És aztán, hogy mi az értelme a az új ügynökségnek, vagy akár a régi Frontexnek is. Nos, a 2015-ös évben a Költségvetési Hatóság az Európai Unióban, amelynek ugye része az Európai Parlament is, több alkalommal növelte a költségvetésünket, és ezekkel, ebből a költségvetésből eh, háromszorosára növeltük a kapacitást a tengeren, eh, tehát eh, például 150 ezer életet mentettünk meg a Frontex, illetve a görög szigeteken növeltük a regisztrálási számokat, korábban nulla volt, nulla százalék, most 95 százalékát regisztráljuk az oda beérkezőknek, aztán az ügynökségnek a biztonság ellenőrzési eh, felajánlások is érkeztek. A tanács azt kérte az ügynökségtől, hogy eh, biztonsági ellenőrzésekben is segítsünk Görögországnak és eh, Olaszországnak. Ezt is megpróbáltuk megtenni. Aztán szolgáltatásokat nyújtottunk a tagállamoknak, és önök megszavazták az új küldetését az ügynökségnek. Valójában ez bizonyos olyan dolgokat, amelyeket a korábban elkezdtünk csinálni 2015-ben, úgymond legalizált. Nem volt rá akkor még mandátumunk, vagy nem teljesen. Például a Schengen információs rendszerhez való hozzáférés vonatkozásában voltak ilyen problémák de muszáj volt megtenni, és továbbra is meg fogjuk csinálni. Az új mandátum alapján még ennél is tovább tudunk menni a személyes adatok gyűjtésében. A Petra projekt, amelyet Olaszországban elkezdtünk, aztán Spanyolországra és most Görögországra is ki fogjuk terjeszteni. Tehát megpróbáljuk a kockázatokat elemezni interjúkból, gyűjtünk személyes adatokat, és megosztjuk azokat az Európollal, és azt követően pedig nem sokára az európai nemzeti hatásságokkal is. Nyilván ez az embercsempészet elleni harcot is segíti, de segíti a terrorizmus elleni harcot is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót a másik elemzőnknek, talán 5 percben, ha össze tudná foglalni, az nagyon jó lenne. Köszönöm. Nem akarok senkit megrémiz, megrémiszteni, de hogyha megnézzük az afrikai demográfiai változásokat, vagy az európai, de Európában csökken ugye a népesség a másik oldalon, hogyha az ember utazni akar, a, és a francia külügyminisztérium honlapjára téved, megnézi, hogy hol figyelmez, hol vannak különböző figyelmeztető jelzések, a közel-keleti térség, Afrika nem javul biztonsági helyzetet tekintve, hanem egyre romlik a helyzet. Olyan helyzetben vagyunk, hogy a, ugye a tavalyi helyzet az extrém volt, nem volt szolidaritás, nem volt koordináció, az Európai Parlament tagjai, ahogy ezt már kifejezésre juttatták ma, a helyzet azonban nem fog önmagában meg, önmagától megoldódni, nincsenek egyszerű megoldások, nincsenek mindenre ráhúzható megoldások. Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha megnézzük a Schengeni értékelő rendszert, ugye a bizottság a szerződés őre, a jogállamiság őre, a jogszabályok betartásának ellenőre. Egy, egy tagállamban lehet, hogy minden rendben van, de képesek-e különleges helyzetekkel megbirkózni? Nézzük meg a keleti e, szárazföldi határokat. Mi van, hogyha Ukrajnában vagy Belarusziában egy rezsimváltozására kerül sor? és nincs az Európai Unió, illetve ezen tagállam között egy nagy ország, mondjuk mint például Törökország, hanem közvetlenül átlépi a határt e, esetleg egy ilyen esetben e, rengeteg e, bevánd, menekült. Kérdezem, hogy ennek a kihívásnak meg tudunk-e felelni. Szippel asszony tette fel a kérdést, hogy hogyan tudjuk a e, menekültek és bevándorlók növekvő számát kezelni. Most az ügynökségek közötti e, együttműködés jó. Van ez a parti őrség, vagy a határőrség, e, de vannak-e olyan tervek, operatív programok, amelyeket aktiválni lehet azért, hogy a tagállamok egységesen lépjenek fel? vagy mi volt, nézzük meg, mi volt a helyzet Görögországban, hogyha egy eh, tagállamot teljesen eh, lebénít a helyzet, még a német határok sem biztos, hogy meg tudtak volna birkozni a helyzetben, hogyha Görögországban lettek volna akkor éppen. Persze van szolidaritás, vagy kellene, hogy le, szolidaritás, illetve eh, finanszírozás az Európai Uniós finanszírozás folyhat a különböző programokból, aztán a gyors reagálású csoportok decembertől működni fognak, és ebben nagyon bízunk. Tehát különböző elemek eh, léteznek, de a sebezhetőség inkább megelőzésre koncentrál, előbbre tekint, mélyebbre megy, nem a, nem a jogszabályokat nézik meg csak, hogy, hogy megfelelő jogszabályokat meghoztak-e a Schengeni, akinek eh, megfelelő jogszabályokat a tagállamok. Aztán Kajó úr említette, nem akarok semmilyen tagállamra újra mutogatni, de hogyha valaki belépett a klubba, akkor nagyon nehéz kirakni valakit. És a következő kérdés, még ha ki is rakjuk azt a valakit, akkor milyen nyomásgyakorlási eszközünk van még? Mit tehetünk ezzel a tagállammal, egykori tagállammal, hogyha a szabályok már nem érvényesek rá, mert már nem tagjai a klubnak. Ez még nehezebb. Úgyhogy ez megint csak fontos, közös európai szellemben eh, érdemes eh, megőrizni azt, amit Schengennel elértünk, eh, és amit Európában elértünk. Ahogy már mondtam az elején, nagyon sok probléma vár ránk, és együtt kell működnünk ezek megoldásában. Az utolsó pont, az Európai Bizottság a Schengeni értékelési mechanizmust 2015-ben indította be, ez nem volt túl régen, és higgyék el, hogy a tagállamokban is fel kellett építenünk a bizalmat, és nem igazán voltak elégedettek a tanács titkárságától a bizottsághoz érkezett ez a javaslat. Ebben igazuk, igaza van, nem kell mindent az Európai Unióra szűkíteni, nyitottabbnak kellene lenni. Én azt hiszem, hogy sikerült a tagállamok és a bizottság között a bizalmat felépíteni, és elfogadtatni azt, hogy fair, méltányos módon eh, fogjuk eh, alkalmazni ezt a rendszert, nem fogunk senkire újjal mutogatni, de közben nagyon nagy szükség van erre a bizalomra az Európai Parlament eh, részéről is, hogyha több információt osztunk meg, akkor bízni kell abban is, hogy ezt a tanács elvének megfelelően használják a, a bizottság ugye mindig a tanács és a parlament között áll, egyszerűen próbálunk semlegesek maradni, de hát néha ez egy nagy kihívás. Ennyiben hagynám. És szerintem mindenképpen az Európai Parlament és a bizottságnak kapcsolatban kell maradni, hogy lépésről lépésre haladjunk ebben az ügyben, hogy szorosabb együttműködést érjünk el ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen Szifert úrnak, és nagyon hasznos volt meghallgatni önöket, az új ügynökség szerepét, illetve munkáját. Örülök, hogy a képviselők részt vehettek ezen a eszmecserén. Köszönöm szépen a képviselőnek, és köszönöm szépen szakértőinknek is a türelmet és az előadásokat. Most rátérünk a harmadik panelre, a Schengennel kapcsolatos információs rendszer jövője, és Belinda Pike lesz itt mellettem, illetve Wojciech Viverovsky úr, Eh, Belinda Pályk az Európai Bizottságtól, és eh, Viverovszki úr pedig az eh, Európai Adatvédelmi Felügyelő. asszisztense. Tehát az adatvédelmi felügyelő helyettese Egy Európai Bizottsági közleményről van szó, egy európai utazási engedélyezési rendszerről. Mindezek a témák, kulcsfontosságú témák napirendünkön vannak, és a szakértőinket sok szeretettel köszöntöm. Belinda Pajka, DG Home igazgatója, migráció, mobilitás és innováció. És Belinda, meg is adom a szót, 10 percre tessék. Köszönöm szépen, Claude, köszönöm szépen mindenkinek. Hadd említsek egy új közleményt, amit most adtunk át a parlamentnek ebéd időben King biztostól. Ez egy új előrelépési jelentés egy valódi eh, biztonsági unió érdekében. Olyan témákkal foglalkozik ez, amelyek az információs rendszerrel, összefügg, rendszerrel összefüggnek, amelyek, eh, amelyek eh, kiszolgálják a Schengent. Emellett említeni szeretném, hogy pénteken az Európai Bizottság el fogja fogadni a vízainformációs rendszeres, rendszer értékelési jelentését, ezt átadjuk a bizottságnak és a szakbizottságnak, és szívesen megtárgyaljuk önöket. Önökkel ezt egy legislatív javaslatot szeretnénk benyújtani ezzel kapcsolatban jövő évben, de ez tulajdonképpen kiegészíti az értékelést. És akkor most, ami a Schengeni információs rendszert illeti, szólok majd mindjárt az értékelésről is, amelyet folytatunk, de emellett hangsúlyozni szeretném, kollégáim ugye beszéltek az Schengeni értékelési rendszerről, amely természetesen az ők, a őnekik a határon elvégzett értékelésükre koncentrálnak. Ami a Schengeni értékelési mechanizmust illeti, itt az eh, Schengeni információs rendszer, a vízum információs rendszer, a rendőrségi együttműködés és az adatvédelem tartozik ide, és eh, a Schengeni információs rendszerrel és a vízrendszerrel foglalkozik az én igazgatóságom. A SIS 2015-ös adatokkal rendelkezek, 70 millió adat van ebben a SIS rendszerben, nem mindegyik emberekről szól, valami dolgokról, dokumentumokról, de emberekről is, személyekről, eltűntekről, esetleges külföldi harcosokról, stb. Két millió végfelhasználója van a Schengeni információs rendszernek, és a 3 milliárd alkalommal léptek be a rendszerbe 2015-ben. Nagy, nagyon ütős rendszer ez, de nem használjuk ki, vagy a tagállamok nem használják ki olyan jól, mint ahogy kihasználhatnák. A tagállamok az figyelmeztetéseket ebbe felteszik, ebbe jól használják, és gyakran konzultálják nagyon jó lenne, hogyha beszélhetnénk még a jelentés generikus eredményeiről is egy, esetleg egy másik alkalommal. Ami a jogi alapot illeti, a Schengen információs rendszer értékelését elvégeztük, és azt ígértük, hogy korábban megkapják, nem sokára meg fogják kapni, már kész, már csak véglegesíteni kell. Reméljük, hogy minél hamarabb bejutathatjuk önökhöz ezt. Mielőtt rátérek, e, egy néhány olyan ügyre, amely a jogalapú vizsgálatát is előfeltételezi. E, hadd e, mondjam el, hogy jogalapon belül dolgozunk, de ami esetleg a terrorista gyanús személyek azonosítását illeti, vagy az, az ővelő kapcsolatos információkat illeti, egyéb forrásokra is támaszkodunk. A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, meg szeretnénk nézni az automatizált új lenyomat rendszer alkalmazásának lehetőségét. Aztán az ügynök, az EULISA ügynökség is nagyon sok mindent csinált. Nagyon komplex a rendszer, és ehhez még hozzátesz egy két lépcsős rendszer is. Azt várjuk, hogy körülbelül 6 10 tagállam vesz részt 2017-től a rendszer kezdeti szakaszában, és aztán 2018-tól a többiek csatlakoznak. Hát azt reméltük, hogy 2017-ben teljes mértékben működik a rendszer. Az értékelés fényében és azzal kapcsolatban, amit a Schengeni értékelési mechanizmusból tanultunk, és a jogalappal kapcsolatban azt hadd mondjam el, hogy ez már egy ideje stabil, de azért vannak néhány dolgok, amik miatt ezt meg kellene változtatni. És egyes dolgokat a tanács azonosított ezek között, a visszafordítási és határozatok, illetve a belépési tilalmak jobb végrehajtása, például egy ilyen ok megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk idén, és ez azt mutatja, hogy ez megvalósítható technikai és operatív szempontból. Emellett azt is szeretnénk megnézni, hogy hogyan lehet a SZISZT alkalmasá tenni arra, hogy új lenyomat adat alapján meg lehessen találni valakit. Tehát egy ismeretlen, de körözött szeméről beszélünk, tehát és ki lehetne használni az új lenyomatokat erre. A, az Európol Nak a Schengen információs rendszerhez való hozzáférését is javítani szeretnénk, hozzá tudnak férni bizonyos funkciókhoz, de nem annyira használják, mint ahogy lehetne vagy kellene. Igyekszünk optimalizálni ennek a használatát, de szeretnénk, hogyha teljes adatbankhoz hozzáférhetnének, és biztosítani szeretnénk azt is, hogy az új eh, part és határőrség is használhassa a sis t Ezek olyan témák, eh, amelyek a alkotók feladata. Aztán egyéb releváns IT rendszerek, e, tehát az Eurodoc és az Entry-Exit rendszerrel való kompatibilitás is fontos kérdés. Ez egy magas szintű szakértői csoportra tartozik, mondok erről majd néhány szót. Áprilisban a közleményünkben az EU-s információs rendszerekkel kapcsolatban azt mondtuk, hogy egy ilyen magas szintű szakértői csoport mindenképpen pozitív, tagállamok, parlamenti megfigyelők, tanácsi titkárság venne ebben részt, és az lenne a feladatuk, hogy megnézzék, hogy a meglévő rendszert használatát hogy lehet optimalizálni, és azok, akik használják a rendszert a határon például, fontos, hogy minden adathoz hozzáférhessenek, amire szükségük van. A különböző szakaszokban elmagyarázzuk, hogy milyen lépésekre van szükség, hogy megvalósuljon az interoperabilitás. E, egyes tagállamok már azt a mód módszert választják, hogy egy single search interface-t használnak. Hogyha valaki e, például megjelenik e, a határon, ellenőrzi a határőr az útlevelét, és ez ellenőrzés eredményét tehát a Schengeni információs rendszer és a tagállami adatbankot összehasonlítja a rendszer. A tagállamokról azt, besz, azt, tagállamokkal azt beszéljük, hogy hogyan tudnánk harmonizálni a Single Search Interface használatát. A magas szintű munkacsoportnak volt már több ülése, az Európai Adatvédelmi Biztos, illetve a terrorizmus elleni főképviselőnek a részvételével is, és bejelentették, hogy egy, az év vége előtt egy köztes jelentést kívánnak kiadni a magas szintű szakértői munkacsoport munkájáról. És tudom, hogy november 8-án a biztos ott lesz az ülésünkön, és az ő elgondolásaiból meg tudunk osztani önökkel már minél hamarabb néhány dolgot. Az egyik rendszer, egy, egy dolog, már nem rendelkezünk, de jó lenne megvizsgálni, hogy megvalósítható, ez az ETIAS, ez az Európai utazási engedélyezési rendszer. Megvizsgáljuk ennek a megvalósíthatóságát, arányosságát, de a dolgok felgyorsultak, a döntéseket az Európai Bizottságban meghozták, ahogy Juncker úr is ezt elmondta a State of the Union beszédében, illetve Bratislavában a, a magas szintű a találkozón, hogy fel kellene gyorsítani az ezzel kapcsolatos munkát valószínűleg novemberre eh, hozzuk ezt előre, és ez egy olyan rendszer lesz, amely a harmadik eh, eh, országok polgáraira vonatkoznak, akiknek nem kell vízum. Elvileg másfél milliárd ember utazhat az Európai Unióba vízum nélkül. Ez a szám azonban növekedhet a, vízum felfüggesztésével kapcsolatban, Grúzia, Ukrajna és Törökországgal kapcsolatban. Ehhez további információt adna az emberekről, akik vízum nélkül utazhatnak az Európai Unióban. Unióban USA, Kanada például ad információt nekünk egy ugyanilyes, olyan rendszer, hasonló rendszerről lenne szó. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az, aki hozzánk jöhet, az beengedhető-e, megfelele a szabályoknak. Azt hiszem, hogy ez a szárazföldi határok szempontjából is nagyon fontos, akik légi közlekedés, tehát repülőbe jönnek, ott a PNR adatok alapján mindenkit lehet ellenőrizni, de a szárazföldi határ az más. Aztán nagyon gyorsan hadd mondja valamit a másik rendszerről, ez az entry-exit rendszer, azt hiszem, hogy jó volt az együttműködés a három intézmény között. A harmadik javaslatunkat benyújtottuk. 2014-15-ben koncepció szinten volt még csak ez, és most az új javaslat rendelkezésre áll. Ez harmadik országok állampolgáraira vonatkoznak, vonatkozik, akik rövid távú tartózkodásra jönnek ide, ez az entry-exit rendszer. A parlament, ha jól tudom, felgyorsította a munkát, és azt reméljük, hogy mind a két intézmény az év vége előtt elkezdheti, a, vagy olyan szintre viszi a munkát, hogy januárban megkezdődhet a trialógus, és egy korai megegyezés, megegyezést elérhetünk. Hát nagyon optimisták voltunk, amikor azt hittük, hogy idén még meg lehet egyezni, de hát közben a trialógusra is ugye szükség van. Reméljük ez zöggenőmentes lesz, és itt ugye a szakbizottságban is volt tavaly egy meghallgatás, ami nagyon hasznos volt mindenki számára. Elfogyott az időm, elnézést, elnök úr. Nem tűnt úgy, hogy elfogyott az idő ideje, mert annyira érdekes és hasznos volt az előadása, mondja az elnök. Kedves kollégák, aki ki nem volt itt az elején, annak hadd mondjam el, hogy Belinda beszélt arról, hogy King biztos kiadott egy előrelép egy új közleményt ma, Progress Report, a hatékony biztonsági unió témájában. Ezt szerettem volna elmondani a kollégáknak, úgyhogy ez egy újabb ilyen jelentés, vagy közlemény. Biverovski úr, az adatvédelmi biztos helyettese. Sok szeretettel köszöntöm a szakbizottságban, és ön az utolsó előadónk, megadom a szót. Um, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos is meghívták erre a mai meghallgatásra, amelynek a témája az, igaz, az igazságosság és az igazságügy és belügyek, konkrétan a Schengeni rendszer ezzel kapcsolatban elég sok kezdeményezés folyik most, hiszen az Európai Unió egy nagyon komoly biztonsági és migrációs kihívásnak van kitéve. Hihetetlen nehézségekkel nézünk szembe. Itt az Európai Unióban ez komoly feladatokat hárít a bizottságra ránk is, de nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az alapjogokat messze menően betartsuk, ez, ez szükséges feltétele annak, hogy az európai adatkezelés ez szükséges feltétele annak, hogy meg tudjuk oldani a problémát, és be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. A, az arányosság és a szükségesség eh, elvét mindenképpen be kell tartani az eszközök használatánál, használatakor, ezt a jogszabályalkotó is kimondja. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályalkotónak kell ledönteni azt, hogy mi, hogy eh, neki a feladata az, hogy eh, garantálja azt, hogy kevésbé hogy meggyőződjön arról, hogy kevésbé intrúzív módon nem lehet ezeket az intézkedéseket végrehajtani. De tudjuk azt is, hogy vannak bizonyos gondok. Az Eurodac átdolgozott javaslattal, ami az első csomag része, a közös európai menedékrendszerről beszélek. Nos, ott semmiféle hatás tanulmányról nincs szó. Felmerül a kérdés, hogy arányos-e ez az intézkedés. Az adatbázis arányos, hogyha egy konkrét célra használják fel, viszont lehet, hogy ha megváltozik a cél, akkor alkalmatlan lesz erre. Egy másik típusú helyzetet is vizsgálunk, ami nem egyértelmű. Az európai utazási felhatalmazási rendszer vonatkoz, vonatkoznak -e ezek a megszorítások, ezt nem tudjuk. A második csomag, amit a bizottság javasolt, ez még nem került elfogadásra, az egy ilyen javaslat szól arról, hogy egyéb célokra is fel lehetne használni ezeket az adatokat belépésről és az EU elhagyásáról, mint az eredeti cél tudomásul veszük, hogy a kihívásokra valahogyan reagálni kell, de úgy tűnik, hogy egy gyorsabb ritmusban követik egymást az események, és nem biztos, hogy mindig a legjobb megoldást választjuk. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy egyre többen, többször összekötjük a biztonsági kérdéseket és a migrációs kihívást. A VISZ és az Eurodac esetében a létező adat rendszert használjuk ki, vagy az a kérdés, hogy, vagy az is felmerül, mint kérdés, hogy a létező szervek kompetenciáját kell kiterjeszteni, gondolok például a határvédelmi erőkre. a Schengeni területen belül ugye bevezették újra időszakosan a határellenőrzést. Nos, amikor a második generációs Schengen információs rendszer átértünk, akkor úgy tűnik, hogy meg megváltozott a célunk is, tehát sokkal inkább kutató jelleggel, vagy nyomozási jelleggel próbálunk ellenőrizni. Amikor a Schengen 2-es rendszerről beszéltünk, folytak, erről folytak a tárgyalások, akkor akkor én a lengyel rendőrségnél dolgoztam, adatvédelemmel foglalkoztam, és ők ott a kollégái nagyon érdeklődve fordultak a Schengen információs renderhez, rendszerhez, és felmerültek bizonyos kérdések, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat megfelelően használni. Hogyha új funkcionalitásokat adunk hozzá a rendszerhez most, akkor lehet, hogy elfelejtjük a célokat. Például az új lenyomatok levételével el, alapvetően mégis inkább rendőrségi célra kezdjük el majd használni ezt. Van egy, lehet, hogy vannak szinergiák a migrációs, a belbiztonság között, de valójában itt mégis két különböző típusú szakpolitikáról van szó, meg kell különböztetni a célkitűzéseket, és két különböző célról van szó, azt ne felejtsük el tudjuk, hogy a rendőri, rendőri szerveknek a lehető legjobb eszközökkel kell dolgoznia, legjobb eszközökkel kell őket felruházni, hogy hogy el tudják kapni a terrorista bűncselekmények, vagy más bűncselekmények elkövetőit. Ez az adat, ez a, ezek az adatbázisok nagyon fontos információs bázis jelentenek a rendőri szervek számára. A kérdés csak az, hogy milyen céllal használhatják ezeket a rendszereket. Ezeket a rendszereket azért dolgozták ki, hogy az európai migrációs politikát szolgálják, nem pedig a rendőri szervek részére találtuk ezt, találták ezt ki. Az információs rendszereket egy bizonyos célra hozzák létre, megfelelő garanciákkal, és hozzáférési feltételekkel, ezek is a célt szolgálják. Ezért, hogyha a cél megváltozik, akkor föl kell mérni azt, hogy mi ez minden, milyen hatással lesz az e-, alapjogokra. Még nem láttuk az összes bizottsági dokumentumot, mindegy egyes dokumentumot alaposan meg kell vizsgálnunk majd. Az bizonyos, hogy meg kell válaszolni arra a kérdésre, hogy a hatás védelmi, a, a hatás hat, hatásmechanizmus mennyiben foglalkozott a adatvédelem kérdésével, vajon megerősítették-e az adatvédelmi intézkedéseket, avagy a javaslatok alkalmazhatók-e a migráció különböző kontextusaiban, illetve használhatók-e ugyanígy a különböző biztonsági célokra, vajon mi hatással vannak az egyes személyekre. Strasbourgban szeptember 14-én az Európai Bizottság elnöke Juncker úr az, ország, az unió értékelő beszédében kiemelte a határok fontos szerepét, de azt is, elismerte, azt is elmondta, hogy az alapjogokat nem, kell, nem szabad sértenie a különböző hírszerzés és egyéb információs cserével járó intézkedéseknek. Azt is egyértelművé tette, tették az egyes EU-s dokumentumok, például az Európai Interoperabilitási Stratégia, illetve az ISA projekt, hogy az interoperabilitásnak öt szintje van. Technikai, szemantikai, szervezeti, jogi és politikai dimenziókról beszélhetünk. Láthatjuk, hogy van arra egyfajta politikai akarat, hogy ezt az interoperabilitást el- elérjék. Remélhetőleg a végrehajtók a szemantikai interoperabilitást megpróbálják elérni, de azt szeretnénk, hogy a jogi dimenzió is megfelelően teljesüljön, illetve a szervezeti dimenzió is de reményeink szerint elérhető akkor is, hogyha egyre több entitás vesz ebben részt. Nagyon fontos a magánélethez való jók az adatvédelem, teljes mértékű tiszteletben tartása, ahogy ezt a kartában is olvassuk, de ez nem jelenti azt, hogy ez korlátozza a fellépésünket, ugyanakkor ezek az elvek nem állnak meg az EU határain sem. Függetlenül attól, hogy egy személy EU-s állampolgár, harmadik ország polgára, menekült, migráns vagy turista, ezek az elvek vonatkoznak rá. A karta az iránytű minden egyes EU-s fellépésnél és a mi feladatunk az, hogy segítsünk ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, Vievorovszki úr. Most kérdések következnek a képviselők felé fordulok. López Aguilar, Verzsia, Döpré és Coelho képviselők jelentkeznek. López Aguilar úr, parancsoljon. Kérem, fogják röviden. Természetesen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy elnézést kérek, hogy késve érkeztem, de sokakhoz hasonlóan nekem is voltak más párhuzamos üléseim. Ilyen az élete az európai parlamenti képvisel képviselőknek. Pálykasszonynak tennék fel egy kérdést. Nemrég találkoztunk. Hallottam, hogy a folyamatban lévő dossziékről beszélt. Van egy olyan dosszié a vízum kódexről, amit a tanácsban blokkolnak. Én vagyok annak ellentéstevője. Úgy tűnik a tanács nem érti, hogy az Európai Parlamentnek mi a feladata, mint társjogalkotó. A bizottság ott nem tud nyomást gyakorolni a tanácsra, hogy kompromisszumot érjen el a, a kérdésben. Hogyha ez nem történik meg, akkor nem lesz jogszabály. De most erről a kérdésről is hadd beszéljek, se a Schengenről, a Schengeni problémáról. Az Európai Unió egyik legnagyobbra értékelt siker története a szabad mozgás, de sokszor a biztonsági kérdéseket eltúlozzák, akár hisztérikusak is lehetnek ezek az elképzelések. Van egyfajta reális veszély, de hogyha a Schengeni rendszert eltiporjuk, az nem feltétlenül jelent választ. Schengen már nem az, ami volt. Viszont csak hogyan kívánja újra visszaállítani a régi Schengent. Amikor Strasbourgba megy, kell mennünk, akkor útközben egy európai parlamenti képviselőnek akár kétszer-háromszor is igazolnia kell magát, ugyanígy visszafelé. Mikor térünk vissza a normális kerékvágásban? Van erre esély? Vagy soha nem lesz már olyan, mint régen? Köszönöm szépen. Verzsia asszony. Elnézést, elnök úr. Figyelmesen végighallgattam mindazt, ami ma itt elhangzott. Először emelkedek azonban szóra, nem szeretnék túlságosan verbózus lenni. Jorovszki úrnak szeretnék köszönetet mondani, mert azt hiszem ez az első alkalom, hogy valaki az alapjogokról beszélt ebben a témában, talán két-hárman használnák még ezt a szót. Amióta itt vagyok az Európai Parlamentben, mindig azt hallom, hogy törekedni kell az egyensúlyra. De amit ma hallottam, Hát engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy egyetértek López Aguilar úr felindultságával. Szolidáris vagyok vele. Elnök úr, hogyha nincsen ön a fejhallgató, akkor nem nagyon fog engem érteni, föl kéne venni. Non, non, mais je m'inquiète quand le président m'écoute pas. Mindig aggaszt, amikor nem figyel arra, az elnök, amit mondok, dehogy nem, hallgatom, de azért itt más, tal, mással is próbálok foglalkozni. Ez az egész libeülés nagyon mozgalmas. Nem a barátaimnak írok sms a szabadság, a média szabadsággal, Magyarország ügyeivel kapcsolatban fog, foglalatoskodom, de Bizony-bizony a Libe elnökének egyszerre sok dolgot kell kézben tartania, hát de kérem folytassa. Jó, folytatom. Ahogy az elnök úr is imént említette, lesz majd egy újabb nyilatkozat ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy önök értik-e, hogy most mit, éppen mi a, mit csinálunk, mi a stratégiánk. Én már kicsit elvesztem. Mi az, amit mi az, amit már megtettünk, mi az, ami a ajtón kiment, de az ablakon bejön, össze vagyok mondom zavarodva. Sok itt a rendszer is, van egy új információs rendszer az utazásokról, ezt én nem is ismertem, most hallottam róla először. Félek attól, hogy a Smart Border itt üti fel újra a fejét. Ez azt jelenti, hogy mindenki benne lesz a rendszerben, aki belép az EU-ba, és aki kilép onnan interoperabilitás, a rendszerek egy interoperabilitása. Nem tudom, hogy ezzel alatt pont azt értjük el, amire szántuk. Arányosság, illetve szükségesség szempontjából, hiszen tudjuk, hogy a célok folytonosan változnak, és egyre komolyabban veszük a biztonságot. Nem tudom, hogy ezt kísérje majd növekvő hatékonyság is. Az Eurodac annak idején a menekültügyi kérelmek elbírálására született. Ez azt jelenti, hogy meg akartunk szabadulni a nem kívánatos menekültektől, és most erre használjuk, ez azért agasztó. Jó lenne, hogyha ennek tudatában lennénk a jövőben. Hova jutunk? Nagyon gyorsan húznak, rántanak minket magukkal ezek a dolgok. Nem tudom, hogy elnök úr figyel erre, mert úgy tűnik telefonál, de azért de az egyik, a bizottság képviselőnek is szerettem volna feltenni egy kérdést, de ő is telefonál. Tehát itt van ez a beléptetés és kiléptetési rendszer. Nem tudom, hogy ez az ütemterv, ez mennyire realisztikus. Ja, a jelentéstevő és az jelentéstevők is el vannak veszve, hogy pontosan mi a cél. Azt szeretnék, azt várják el tőlünk, hogy hip-hop elfogadunk egy új dokumentumot, de szerintem az, hogy itt sietve gyorsan egy anyagot végigverünk a házon, az nem méltó az Európai Parlamenthez és az Európai Unióhoz, nem is beszélve az alapjogokról, és szerintem a szakbizottság tagjai nagy többséggel ezt gondolják, amit én. Köszönöm szépen, Pálykasztony Hűen jegyzetelt, mindazt leírta, amit ön mondott. Én telefonáltam a Libe szakbizottságra helyezkedő nagyon nyomással próbáltam meg valamit kezdeni, hogy hogyha Magyarországról van szó, akkor azért akkor vigyázzunk. Elnök, de hát én tudok egyszerre két dolgot csinálni. Ez így mindenkinek megfelelő, ez a vitának ez a fajta rendezése? Depré úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a két szakértőnek. Ez a a két expozé egymást kiegészíti, nyilvánvalóan semmilyen olyan rendszer nem elképzelhető, ahol nem tartják tiszteletben az alapjogokat, és az alapjogoknak sincs akkor értelme, hogyha közben nincs egy működőképes rendszerünk. López Aguilar urat hadd biztosítsam támogatásomról, és jó lenne, hogyha a bizottság képviselője a megfelelő helyen átadná ezt az üzenetet, hogy végre a vízumkódexről szóló dosszié kapcsolatos padhelyzet megszűnjön. Ez egy szükségtelen padhelyzet. Jó lenne, ha egy kicsit kreatív és bátor lenne a bizottság, hogy megoldódjon ez a probléma. Nagy figyelemmel hallgattam meg Pálykasszony expozéját, főleg az S, SIS rendszer reformjáról, illetve a különböző jogszabály alkotási reformokról. Az Európolnak teljes mértékben hozzá kell férni a SZISZ-hez. Ez rendben van. Mondta, hogy lehet ez az egyik cél, ez rendben van. Két kérdésem lenne. Az egyik gond az, hogy nem ugyanolyan intenzitással és módon alkalmazzák a SZISZ rendszert a tagállamok, például a terrorizmus elleni harcban. Nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán, de ösztönözni lehet a tagállamokat arra, hogy minden egy, hogy, hogy a potenciális terroristákról hat, birtokukban lévő információt megosszák egymással? Képzeljék csak, mi lehet itt majd, hogyha a külföldi harcosok nagy száma visszatérnek Európára. Másik kérdés. Nagyon aggasztott és nagyon sok volt Szelám Deszlám esete, aki visszajött eh, Franciaországból Belgiumba. 9 óra 10-kor állították meg a határon a francia rendőrök. 9 óra 44-kor mondta a szirén, eh, kérdezte meg a francia szirén alkalmazottja, a belga szirén eh, alkalmazottjától, hogy mi a helyzet Abdeslammal. Itt hírszerzésről van szó, tehát nem, már nem a rendőrség információ megosztásról. A válasz az, hogy radikalizált szeméről van szó, aki dzsihadista szeretne lenni Szíriában. Kérem szépen, ez egy elég komplex szirén kapcsolat felvétel. Nem lehet az Európolon keresztül ezt megoldani? Hogy e- az Európol gyűjtse, gyűjtse koncentrálta, központosítva az összes rendszert. Az a rendőr, aki rátalál valamire a szízben, miért is ne nézhetné meg, hogy az adott személynek köze van a terrorizmushoz? Ez csak egy ötlet. Nem ez az egyetlen alkalom arra, hogy ilyen típusú problémát a gyakorlatban nem tudjuk megoldani, és ez nyilván hatékonysági felvetéseknek ad helyet a rendőrség működésében. Van még egy dolog, amiről már máskor, máshol beszéltem, ez a beutazási kiutazási rendszert. Minden egyes harmadik ország polgáráról kérünk majd négy új lenyomatot és egy, arcfelismerő lenyomatot. Kérdezem, hogy ez az Eurodaghoz, hogy Eurodaghoz hogyan kapcsolódik. Úgy tűnik, hogy minden egyes tagállam az összes illegális bevándorlótól is föl kell, hogy vegye ezeket az adatokat. Hogyha automatikusan folyna az információ csere ezen a rendszeren keresztül, akkor nem kéne kétszer ugyanazt a munkát elvégezni. Ön említette azért a magánélethez való jogot is, hát persze a, a alapjogokat tiszteletben kell tartani. Ezt a típusú, erre a típusú inter, interoperabilitásra gondoltak az eurodagban? Ez hiba, mert hogyha az információ valahol már tárolva van, akkor az miért ne lehetne átadni másnak? Szerintem ez így okosabb lenne. Thank you very much, Gerard. Um... Köszönöm, Gerard. Coelho úr kap most szót. Bár Zipper asszony is kért most szót. Csak rövid időre, ugye? Sorry. I just wanted to come before you. I'm very sorry for that. Egy picit betolakodnék, elnézést kérek. És eh, elnézést kell kérnem, hogy eh, nem tudtam megfigyel, meghallgatni az előadásaikat, de két dologhoz azért hozzászólnék. Igen, néha valóban az a benyomásunk, hogy eh, egyes szereplők azt gondolják, hogy ha minden adatot összegyűjtünk mindenkiről, akkor a végén mindenkit le fogunk tudni tartóztatni, aki veszélyes. Ehhez képest ez nem igaz. Mert alapvetően túlterheljük magunkat, és az adatok feldolgozása, az iszonyatos adatmennyitőjék feldolgozása akadályozhatja meg azt, hogy az érdekes adatokra felfigyeljünk. Tehát az első kérdés az az, hogy szükség van-e minden adatra, vagy mindenféle adatra mindenkiről. Aztán most, hogyha már most különböző adatbázisaink vannak, akkor azokat hogyan lehet megszervezni. És én azt remélem, hogy már beszéltek is róla a szakértők arról, hogy az interoperabilitást többféleképpen lehet elérni. A kérdés az az, hogy egy nagy fazékba dobáljuk be az összes adatot, és aztán mindenki mindenhez hozzáfér, függetlenül attól, hogy tudja kezelni ezt az adott mennyiséget vagy sem, vagy intelligensebb módon kezeljük ezt az adat megosztást, és én úgy tudom, hogy a magas szintű interoperabilitási munkacsoportban éppen erről zajlik a vita, de én szeretném megkérdezni az adatvédelmi eh, szolgálat emberét, hogy részt vesznek-e ebben a vitában, illetve tehát abban egyrészt, hogy hogyan gyűjtik az adatokat, eh, másfelől pedig abban, hogy eh, hogyan érik el az interoperabilitását az adatbázisoknak, és azt se felejtsük el, hogy az Európai Bíróság bizonyos ítéletei már kimondták, hogy a bizonyíték nélküli tömeges adatgyűjtés önmagában problémás jogi szempontból. Tehát eh, elég óvatosan kell eljárnunk. Köszönöm, Birgit. Eh, nagyon eh, értékes megjegyzés volt. Carlos úr, Carlos egy záró egy összefoglaló. Egy javaslatom van, és két kérdésem. Köszönöm a két szakértőnek, hogy ilyen szépen elmondták nekünk azt, hogy a SIS rendszer miért olyan fontos, és hogy miért fontos ebből a szempontból az adatvédelem is, illetve az alapvető jogok. Pike asszony azt mondta, hogy az Európai Bizottság az év végéig a, egy új SIS rendelettervezetet fog letenni az asztalra, átdolgozni. Én két javaslatom van ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy az új biztonsági kockázatokra, a terrorista kockázatra jobban oda kell figyelni, illetve eh, meg kell fontolni azt, hogy eh, a tartózkodás vagy belépés megtagadását eh, villogóval kell jelölni, tehát hogy az, az alert szinten, illetve alertként jelenjen meg a rendszerben. a párizsi brüsszeli terrortámadások után a SIS erre felkészíthető-e, illetve Zippel asszony, ahogy mondta, already asked, um, uh, Zippel asszony eh, már kérdezte, a már most létező rendszereket megfelelően tudjuk-e alkalmazni, illetve ez a magas szintű munkacsoport, amely az információs rendszerek interoperabilitásával foglalkozik, ez most éppen mit csinál, illetve meddig jutottak. Köszönöm a kollégáknak, mondja az elnök. Emlékeztetnék, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a LIBE koordinátorok létrehoztak egy Schengeni munkacsoportot, amelynek Carlos Coelho az elnöke, ezért is adtam neki mindig szót, és majd nyilván a koordinátorok felé is jelzi ennek a munkacsoportnak a munkáját. Belindának adom meg először a szót. Nagyon sok kérdés volt, és 5-6 percünk van összesen. Köszönöm. Aguilar úrnak a vízumkódexről elmondott szavait teljes mértékben megértettem, és biztos vagyok abban, hogy a trilógus során is a parlament ezt előadta. E, mi tudjuk is, ismerjük is ezeket a javaslatokat a humanitárius vízummal kapcsolatban. Remélem, hogy a parlament megérti, hogy e, nekünk ezzel jogi problémáink vannak, mégpedig jó hiszeműen vannak jogi problémáink, de értjük, hogy mi a parlament motivációja, és ezt vettük figyelembe akkor, amikor az áttelepítési csomagot elkészítettük. Szerintem annál kell majd erről beszélni, ezért nem is beszélnék erről többet, de értjük a motivációját a parlamentnek, amikor a humanitárius eh, vízumról beszél, eh, de ez nem Schengen vízum kérdés, ami egy rövidtávú tartózkodási vízum. Eh, ha már Schengenről van szó, a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a Schengen újra teljes mértékben működhessen. Október 25-én fogunk újra dönteni arról, hogy engedélyezzük-e a továbbiakban a határőrizet visszaállítását. Verzsi asszony mondta, hogy most először volt szó az alapvető jogokról. Hát sajnálom, hogy ő úgy gondolta, a, mi, akik a Schengeni információs rendszerrel foglalkozunk, azok odafigyelünk az alapvető jogokra is. Az első Smart Borders Package hatástanulmánynál is, illetve később is egy komoly fejezetet szántunk, szenteltünk az adatvédelemnek, illetve az alapvető jogoknak, és a szükségesség és arányosság kérdését nagyon is komolyan vesszük. A, az adatvédelmi biztosi hivatal munkatársa helyettese azt mondta, hogy négy héten belül nem egy további hatástanulmányra van szükség, és az alapvető megközelítésünk az az, hogy az adatvédelemnél, ide, adatvédelemmel való gondolkodásunkat az, az, az fix, most nem fogjuk megváltoztatni. A, 2008 óta az adatvédelmi biztossal az entry-exit javaslat kapcsán együttműködünk. A főigazgató meghívta az adatvédelmi biztost a magas szintű munkacsoportba. Nem hiszem, hogy ott van konfliktus köztünk. Mi bemutattuk, illetve bizonyítottuk azt, hogy eh, amikor ilyen rendszereket felállítunk, akkor az adatvédelem, illetve az alapvető jogok azok eh, fontos szerepet kapnak, legyen szó állampolgáról vagy harmadik eh, országból származó emberről. Döpré úr, az Europol hozzáfér a Schengen információs rendszerhez. Néha úgy tesznek, mintha nem, nem tudják jól felhasználni. A hozzáférés lehet, hogy kicsit ki lehet terjeszteni, de nem nagyon használják a SIS-t, és a vízumi információs rendszert pedig szinte egyáltalán nem használják. Tehát a rendvédelmi szervek hozzáférjenek ehhez a, ehhez a, a rendszerhez, de utána az, hogy hozzáférnek, de nem használják, az nem jó abból a szempontból, hogy később amellett akarnak érvelni, hogy más rendszerekhez is hozzá akarnak férni. Ami a belga ügyet illeti, Szuzanna ezt jobban ismeri, mint én, nem is akarok nagyon a részletekbe melemenni. Most az, hogy milyen gyorsan válaszol a rendőrség, és kapja meg a szirénből a választ, és hogyha Susan nagyon nemlegesen bólogat, akkor le is állok, de a lényeg az az, hogy a tagállamoknak az a feladat, hogy megfelelő erőforrásokat, pénzügyi erőforrásokat adjanak a saját szirén hivataluknak. Tehát én tudom, hogy a tagállam többet vár a szirén hivataltól, miközben nem növeli az erőforrásokat. Egyébként ezzel az ügyel kapcsolatban vannak más problémák is, amelyekről talán négy szem közt beszélnék inkább. Ami az interoperabilitást illeti, a Schengen információs rendszer, illetve az entry-exit rendszer között, és tudom, hogy erről tegnap volt szó, a Költségvetési Bizottságban, ha jól emlékszem, eh, ott eh, elmagyaráztam, ezt megismétlem esetleg megint négy szem közt. Van egy sor technikai kérdés, ezeket most nem olvasom fel újra, de amikor az interoperabilitásról van szó, és remélem, hogy a közlemény elég világosan fogalmaz, nem arról van szó, hogy eh, minden rendszer minden rendszerről beszél, és minden össze van hányva. Nem, nem erről van szó. A, a közleményben a különböző fázisokról beszélünk, ami fontos az az, hogy az a személy, akinek szükséges megtudni az adatokat, az egy egykereséses interfészen keresztül egyszerűen lássa azt, hogy valamilyen találat van-e valamelyik rendszerben. És hát nyilván az interoperabilitás kérdése a SIS és az entry-exit rendszer között, ez, ez megint egy másik kérdése, mert ez a national copy kérdése. On the, uh, sorry. Jó úr. Nos, a SIS adatfeldolgozás a terrorista támadásokkal kapcsolatban én erről nem tudok beszélni, a kollégák biztos többet tudnának. Ami a magas szintű munkacsoport jelenlegi munkáját illeti, ebben a közleményben van valami egyébként. Nagyon sok információt kapnak a bizottságtól. King biztosnak a célja az, hogy önök mégis tömören a legfontosabb fejleményekről értesüljenek. Tehát én azt remélem, hogy ez segíti önöknek a megértést, mert világosan elmagyarázza a dolgokat. King biztos a, amellett döntött, hogy az év vége előtt jelentsünk arról, hogy a High Level Group az eh, milyen munkát végez, beleértve eh, azt is, hogy milyen korai eredményei vannak az egy, egységes vagy egyszerű keresési rendszernek. Volt két plenáris ülés, de a munkacsoporton belül a Single Search Interface-szel kapcsolatban további munka zajlott, és eh, mielőtt az új rendszerekről vagy új funkcionalitásról beszélünk, eh, azért azt kell megnézni, hogy a tagállamok hogyan használják a létező rendszereket. Tehát eh, azt kell monitorozni, de a vízum információs rendszer, Schengen információs rendszer eh, tekintetében a tagállamok nem végzik el azt a munkát, amire a jogszabály kényszeríteni őket. Adott esetben fel fogunk lépni ez ellen, de mindenképpen zavaró, hogy a tagállamok nem használják ki a lehetőséget, illetve nem teljesítik a kötelességüket. Nem, szándékosan biztos nem hagytam ki kérdést, és az időm viszont lejárt. Köszönöm. Azt gondolom, hogy a kérdések nagy része a bizottságnak szólt. Vievorovszki úr, gyakorlatilag elfogyott az időnk. Eh, egy vagy két mondatban, hogyha befejezi. Két percet eh, kérnék, mert valóban a bizottság kapta a válaszok nagy részét, a, ah, bocsánat, a kérdések nagy részét. Mi megértjük azt, hogy szükség van az új eszközökre. E, az adatvédelmi biztosnak azonban a feladata az, hogy feltegye a kérdéseket. És lehet, hogy ezek ismétlődő kérdések, rendszerről rendszerre ugyanazok a kérdések, de nekünk így kell végeznünk a munkánkat. Ami az interoperabilitást illeti, az nem centralizálása az adatbázisoknak, e, hanem interkonnektivitás, de az interoperabilitás fő része az az, hogy ezek a rendszerek megértsék egymást megfelelő módon, tehát e, például az az személy, aki az A rendszert ismeri, az megértse azt az információt is, ami a B rendszerből jön. Tehát, hogy szemantikailag megértsék egymást ezek a, a rendszerek, ha úgy tetszik. Az európai adatvédelmi biztos számára a fő kérdés az az, hogy ki a gondok, kinél vannak a kulcsok, mit nyitnak a kulcsok, mire szolgálnak a kulcsok, mi, mi a jelentése a kulcsoknak. Aztán az együttműködésünk az interoperabilitási magas szintű munkacsoporttal valóban létezik ilyen együttműködés, meghívták az adatvédelmi biztost. Alapvetően az elejétől kezdve ez nem volt feltétlenül szükséges, de örülünk annak, hogy ilyen fejlemény bekövetkezik, igyekezett, és a bizottsággal továbbra is kapcsolatban maradunk. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, mondja az elnök. És köszönjük azt, amit korábban is mondtak. Rute úr a Digi Home-tól jövő hétfőn beszél a magas szintű munkacsoportról három órakor, tehát ez egy ilyen follow volt, és tehát 17-én elnézést. A Coelho úrra visszatérve pedig ugye a koordinátorok adtak neki egy felelősséget, e, és ő neki adom most meg a lehetőséget, hogy összegezze az itt elhangzottakat. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Köszönöm az előadóknak az előadásukat, és engedjék meg, hogy majd anyanyelvemen portugálul tegyem meg a záró gondolataimat. Köszönöm szépen. Először is arra szeretnék emlékeztetni, amit Franz Timmermans mondott, a bizottsági alelnök, Schengen nem probléma, Schengen a megoldás. Ennél tovább mennék, Schengen tulajdonképpen az Európai Unió DNS-é jobban, mint az euró, a közös valutánk. Hogyha egy európai polgár átlép egy határon, egy belső határon, tehát külföldön van, akkor már nem is, nem, akkor ettől még nem érzi magát külföldinek, hanem úgy érzi, hogy bizonyos jogokkal rendelkező polgár. Ezt ma többször is elmondták. A szabad áramlás nem vezet ahhoz, hogy az ember bizony, nagyobb bizonytalanságban érezze magát. Ez nem így van láttuk a e, határok megszűnése óta, hogy bizonyos bűncselekmények visszaszorultak, mint például a kábítószer e, bűncselekmények. E, bizonyos mechanizmusok kihasználhatók, a rendőrség együttműködést erősíteni lehet, illetve az igazságszolgáltatási igazságügyi együttműködést. Ez egy nagyon fontos pont. Schengen nem csak attól függ, hogy mennyi a bizalom, nem csak a nagyobb bizalomtól függ, hanem nagyobb bizalmat is hoz. Így kell meghatároznunk Schengent, de gazdasági okokból is. Ez ma világossá vált. Azok a hatalmas pénzügyi terhek, amelyek a Schengeni határ ellenőrzések újra bevezetését illeti több mint 20 milliárd euróra tették ezt, Avramopoulos biztos azt mondta, hogy Schengen a belső határok nélkül minél hamarabb álljon ez helyre. Tudjuk, hogy a határ ellenőrzés újrabevezetése tagállami hatáskor, de azt is tudjuk, hogy két különböző célokat követtek a tagok tagállamok jobban szeretek volna a menekült áramlatokat kezelni, másrészt pedig a nemzeti nacionalista retorika újra bevezetésére használták ezt, úgyhogy óvatosnak kell lenni, nagyon figyelemmel kell kísérni a Katár ellenőrzések újra bevezetését. A következő végkövetkeztetéseket vonhatjuk le. Először is Schengen jogalapját nem szabad megváltoztatni, a jobb végrehajtást kell erősíteni. A bizottság a szerződés őre, és neki kell a demokratikus ellenőrzést gyakorolni, és a tájékoztatást megadni. Remélhetőleg ez sikerni fog, sikerülni fog a Task Force keretében, amely most létrejött. Azt gondolom, hogy az információt, a tájékoztatást javítani kell, illetve az információt javítani kell, a Schengen információs rendszer kiváló eszköz, ezt még javítani, de még lehet javítani. Azt szeretnénk, hogyha minél hamarabb benyújtanák a javaslatot a jogalap megváltoztatására. Meg kell néznünk, hogy milyen hiányosságokat mutat az új parti és határőrség ügynökség elemzése. Nagyobb szolidaritásra van szükség a tagállamok között, és nagyobb kölcsönös bizalomra van szükség. Ez a jó Schengeni rendszer alfa és omegája. Köszönöm, Carlos, mondja az elnök. És ez eh, mind, amit hallottunk ma, ez nagyon hasznos lesz a parlament munkája számára. Köszönöm szépen a, eh, tag, a, az előadóinknak, köszönöm a képviselőknek a eh, kiváló kérdéseket és hozzájárulásokat. Kedves kollégák, ezzel az ülést lezárom. A következő ülés holnap reggel 9 órakor lesz.